Buongiorno a tutti. Diamo inizio a questa giornata molto importante. Megkezdjük ezt a mai nagyon fontos munkanapot. Először is szeretném elmondani, hogy az összes dokumentum, amit a számos ma meghallgatandó szakértő elkészített, plusz ugye Stefan Le Foll előadónknak is a jelentése, mindezeket a dokumentumokat az összes résztvevő e-mailen meg fogja kapni fontos ez a mai nap. Mezőgazdaság és klímaváltozás, éghajlatváltozás, ezekről a témákról fogunk beszélni. Megpróbáljuk majd azt részletesen megvizsgálni, hogy a mezőgazdaság a problémának a része, de a megoldásnak is részese lehet. Üdvözlöm a szakértőket, akiket meghívtunk a mai meghallgatásra. Tudom, hogy Néhányan egész távolról is hajlandók voltak eljönni hozzánk azért, hogy hozzájáruljanak az európai mezőgazdaságról és klímaváltozásról tartott megbeszélésünkhöz. És előre is szeretnék köszönetet mondani szakbizottságunk nevében azért, hogy ma eljöttek hozzánk. A klímaváltozás nagyon gyorsan az egyik legfontosabb kihívásá válhat a közös mezőgazdasági politika szempontjából. Ezért fontos, hogy már most gondolkozzunk azon, hogy milyen intézkedéseket kell hozni. Az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése céljából a mezőgazdaságban azért, hogy támogassuk a mezőgazdasági vállalkozókat, hogy a már folyamatban lévő klímaváltozáshoz alkalmazkodjanak, illetve a mezőgazdaságot a, olyan szempontból is vizsgálnunk kell, hogy hogyan tudjuk csökkenteni itt a széndiokszid kibocsátást. Nagyon fontos, hogy ezeket a témákat már most megkezdjük, elkezdjük ezeknek a vizsgálatát, és egyébként ez kapcsolódik a 2013 utáni kapreformhoz is. A klíma kihívását nem ö, igazán vettük figyelembe, nem megfelelően vettük figyelembe az utolsó állapotfelmérés során. Fentarthatóbb módon kell fejleszteni a mezőgazdaságot. Ugyanakkor a klímakihívás fontossága tekintve, illetve a társadalom elvárásait is figyelembe véve a mezőgazdasági vállalkozók szem, szemben. Nagyon fontos, hogy a mi szakbizottságunk felügyelje azt, hogy megfelelő finanszírozást lehessen biztosítani az új jövőbeli közös agrárpolitika keretei között. Ezért nagy örömömre szolgál, hogy átadhatom a szót Stefan Le Foll képviselőnek, aki a mi előadónk. Köszönöm, elnök úr! Én magam is szeretnék köszönetet mondani a jelenlévő kollégáknak, hogy eljöttek a mai ülésre, és szeretnék előre én is köszönetet mondani a szakértőknek, akik úgy döntöttek, hogy részt vesznek a mai megbeszélésen, a mai meghallgatáson. A klíma, az általános fölmelegedés, a klímaváltozás egy nagyon érzékeny téma politikai szempontból, főleg a kopenhágai csúcs sikertelensége, vagy akár mondhatnám csődje után. Kopenhága nagyon fontos és pozitív esemény kellett volna, hogy legyen, hiszen az összes érdekelt ország asztalhoz ült közösen keresték a megoldást arra, hogy a klímaváltozást hogyan lehetne kezelni. Viszont nem találtunk megoldást, nincsenek olyan megoldások, amelyeket alkalmazni kellene. Ugyanakkor a fejlődő országok és Európa is felelősen állt hozzá a kérdéshez. A feltörekvő országok részéről is, ahol a nagyon gyors a gazdasági fejlődés, ők maguk is felismerték felelősségüket. A fejlődő országok az egész világban Ma már tudják, hogy együtt kell dolgoznunk az általános felmelegedés elleni harcban. Ebben a kontextusban, ahogy ez el is hangzott, a mezőgazdaság egyik szereplője ennek a kérdésnek, az egyik oka is a mezőgazdaság az általános fölmelegedésnek. Viszont holnapra a mezőgazdaság a megoldást kell, hogy képviselje, megoldásokat kell, hogy javasoljon a klímaváltozás elleni harcban. Ez az az üzenet, amit mi közösen kell, hogy továbbítsunk. Vagyis az, hogy a mezőgazdaság saját természeténél fogva, annál fogva, hogy milyen a kapcsolata a talajjal, minden élő organizmussal, főszereplővé válik és válhat a klímaváltozás problémáinak a megoldása tekintetében. A fejlődési, fejlesztési modelljeinkkel, hogy megváltozzanak, a mostanáig alkalmazott fejlődési modellekről át kell állni újakra. Az általános felmelegedés nem csak a hőmérséklet emelkedését jelenti. A 21. század elején nekünk tudatunkban kell lennünk annak, hogy a foszilis energia készletnek, az általános természeti erőforrásoknak határai vannak, korlátai vannak. Mostanáig mindig azt gondoltuk, hogy továbbra is a fejlődés a megindult úton haladhat tovább, hogy ezeket az erőforrásokat maximálisan kihasználhatjuk. Most viszont már föl kell, hogy ismerjük azt, hogy ez nem igaz, csökkentenünk kell a környezetre gyakorolt hatását az emberi tevékenységnek azért, hogy a jövő generációinak ne okozzunk problémákat, súlyos problémákat ezt nem szabad elfelejtenünk, most már ezt mindenki osztja ezt a véleményt. Tudjuk, hogy a fejlődésünket nem garantálhatjuk a természeti és környezeti egyensúly felbomlásának a kárára. Természetesen ez az általános fölmelegedésre vonatkozik, de más témákra is igaz, például a vízkészlet, a talaj, karbantartás témájára is igaz. Nagyon jól tudjuk, hogy a talajok a bizonyos fejlesztési modellek esetén hátrányosan változnak, és a klímaváltozás okozta kiszáradás is fenyegeti a talajokat. Az új mezőgazdasági politika kialakítása során ezeket a problémákat fejben kell tartani. Ami pedig a jelentés tervezetet illeti. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy kulturális változásra van szükség. Ezeket a kérdéseket mind együtt kell vizsgálnunk. Mostanáig az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottsága környezeti és mezőgazdasági témákat elkülönített módon kezelte. Minden egyes problémára adunk egy irányelvet. Növényvédőszer irányelv, vízirányelv, állatjóléti irányelv, erről tegnap beszéltünk. És az irányelvekben közigazgatási administratív szabályokat állítunk föl, ezek kötelező előírások a mezőgazdasági vállalkozók számára, természetesen egyéb kötelezettségeik is vannak, és emiatt sajnos a célokat nem mindig osztják ezek a vállalkozók, hiszen rendkívüli terhet jelent ez a rengeteg irányelv az ő szempontjukból. Az én jelentésemben mit is szeretnék elérni? Azt szeretném elérni, hogy változtassuk meg azt a módot, ahogy a problémákat felvetjük. Próbáljuk ezeket a problémákat globálisan kezelni. Próbáljuk uh, szisztematikusan foglalkozni ezekkel a kérdéssel. A mezőgazdaság egy és az ökoszisztéma rendszerként tekintendő, tehát a teljességét, a komplexitását kell mindig vizsgálnunk. Nem tehetjük meg azt, hogy konkrét témákra hozunk irányelveket, amelyekben csak új előírásokat fektetünk le. Szeretném azt, hogy legyen egy olyan vita, amiben globális kérdésként kezeljük ezeket a problémákat. Az éghajlatváltozás, illetve az általános felmelegedés több problémát ö, vet föl. Hogyan, tudunk, ö, hogyan tudjuk a fogyasztásunkat átalakítani, esetleg csökkenteni, hogy kevesebb legyen az üvegházhatású gáz kibocsátás? Másodszorban, hogyan tud a mezőgazdaság hozzájárulni ahhoz, hogy befogja például a széndiokszidot, esetleg új rendszerekkel, új eljárásokkal, új megoldásokkal. Vagyis eleve legyen kevesebb az üvegházhatású gáz kibocsátás, másrészt ah, főleg a talajok esetében határozzunk meg egy maximális kibocsátási szintet. 70 milliárd tonna organikus szenet jelent az európai talaj. Vagyis ez egy hatalmas érték. Miért mondom azt, hogy ez egy szisztematikus kérdés? Azért, mert olyan mechanizmusokat kell találnunk, kialakítanunk, amelyek lehetővé teszik, hogy kevesebb energiát fogyasszunk, kevesebb legyen az üvegházhatású kibocsátás, de ugyanakkor meg kell óvnunk a talajt, meg kell óvnunk a víz erőforrásainkat, és a talaj a széndiokszid egy részét be kell, hogy fogja. Egyébként pedig ki kell alakítanunk azt a legjobb módot, azt az optimális módot, ahogy a természetet föl tudjuk használni a saját céljainkra. Gondoljunk például a fotoszintézisre, vagy gondoljunk a napenergiára. A mezőgazdaság témájához tartozik a fotoszintézis. Ez nagyon fontos, hiszen a napenergiát biomasszával lehet alakítani az energiát át lehet alakítani saját célunkra felhasználható, értékesíthető erőforrása. Tehát ezek nem önálló témák, ezeket komplex módon kell kezelni. A jelentésemben azt is kimondom, hogy minden olyan elemet figyelembe kell vennünk, ami lehetővé teszi kevesebb foszilis energia felhasználását, kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátását, de azt sem szabad elfelejteni, hogy az általános cél az kell, hogy legyen, hogy a széndiokszidot megkössük különféle mezőgazdasági tevékenységeken keresztül. Ez a célja az én jelentésemnek. Több dolog elhangzott, de most, és több dologgal is foglalkoztunk, de most ezeket rendszerbe kell, hogy foglaljuk. Koherens módon kell, hogy ezeket megközelítsük. Megpróbáltam egy általános koncepciót felállítani a mezőgazdaság fejlesztése szempontjából, vagyis vegyük figyelembe a biogazdálkodást, ami létezik és amit fejleszteni kell, de ez nem lehet egyetlen cél, szélesebb körben kell felállítani a céljainkat. A teljes mezőgazdaságot le kell, hogy fedjük. A mi szerepünk az, hogy biztosítanunk kell -e az átállást a régi hagyományos modellről egy új fejlesztési és gyártási modell felé, ami figyelembe veszi a környezetvédelmi szempontokat, de ami gazdaságilag is járható és megoldható, hiszen nem egyedül élünk ez, ebben a világban. Figyelembe kell vennünk természetesen az anyagi, a gazdasági szempontokat is, hiszen ez a teljes mezőgazdasági tevékenység egyik alapfaktora. Egy sor javaslattal álltam elő a jelentésemben, átvettem azokat az elemeket, amelyek elhangzottak a vitáink során, próbáltam ezeket a témákat csoportosítani, és új mezőgazdasági politikai perspektívákat igyekszem felállítani, hiszen az új megközelítést természetesen egy új mezőgazdasági politika kell, hogy kövesse, ami lehetővé teszi a teljes átállást, ami lehetővé teszi a mezőgazdaság számára, hogy ellássa a szociális foglalkoztatási szerepét is, a területi diverzitás fenntartását, a termékdiverzitás fenntartását, de a mezőgazdaság a teljes bioszférát kell, hogy kezelje. Az összes olyan sejtet, ami az életnek az alapját jelenti. Átvettem egy sor elemet, amik a viták során elhangzottak, megvizsgáltam, hogy mik az új technikák, mik az új technológiai eljárások, ezért is vannak jelen a szakértők, hiszen ők azok, akik be tudják számunkra mutatni ezeket az új technikákat, például a széndiokszid befogására, például a foszilis energia felhasználás korlátozására és a természeti erőforrások védelme céljában. Végül, már így is túl sokat beszéltem, annyit szeretnék még elmondani, hogy az általános felmelegedéssel kapcsolatban Végig kell gondolnunk mindezeket az aspektusokat, és egy újfajta mezőgazdasági struktúrát kell felállítanunk, egy olyat, ami gazdaságilag fenntartható, környezetvédelmi szempontból is fenntartható. Az élelmiszerellátás kérdés rendkívül fontos. Egy milliárd ember éhezik a Földön. A környezetvédelmi szempontok is akut állapotba jutottak. Láttuk Kopenhágában, hogy egyrészt a, fokozódik a szárazság, a föld más részén pedig áradások vannak. Nekünk, akik a mezőgazdasággal foglalkozunk, vannak kutatóink is. Meg kell próbálnunk biztosítani ezt az átállást, és remélem, hogy Európa példát tud mutatni az elég, egész világ számára. Köszönöm Stefán, és köszönöm a prezentációdat, illetve ezt a globális áttekintést, amit javasolt. Megkezdjük a szakértők meghallgatását. Donald Rekonszkival kezdjük. az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumából érkezett. Boosting carbon sequestration in farm soils, practical solutions and possible policy measures for the European Union. Önél a szó, Rajkowski úr. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nagyra értékelem, hogy ilyen szavakkal beszélt a kollégámról. és valóban szükség van az ilyenfajta információkra a globális változásokkal kapcsolatosan. Az ilyen globális témákban természetesen az a legfontosabb, hogy fenntartható mezőgazdaságra van szükségünk, a gazdaság, a klímaváltozás, az élelmiszerellátás biztosítása, az energiaellátás biztosítása, ezek mind fontos kérdések ebben a tekintetben. Ez az a hat témakör, amelyeket felsoroltam a véleményem szerint a szén alapú erőforrások kezeléséhez vezetnek el. A fenntartható mezőgazdaság és a talaj védelem mind erre a témakörre vezetnek vissza, és nagyon nagy felelőssége van a mezőgazdaságot irányítóknak a szén erőforrások gazdálkodása tekintetében. Ezek nagyon lényeges erőforrások, és ezt a körforgást, ezt a ciklust megfelelően kell kezelni. Így aztán fel lehet használni őre ezt az energiát az élelmiszerrellátásban, vagy bioenergia formájában. A fotoszintézis fordított folyamata a légzés vagyis oxigénből készítünk energiát, de ezek a funkciók központjában mind a szénalapú erőforrások állnak. A klímaváltozás is nagy aggályokat jelent, a gyermekeink jövője szempontjából egyetlen esélyünk van a erőforrások megtartásán alapuló mezőgazdaság, vagyis hogy az élő talajt megvédjük. A mi mezőgazdasági rendszereinkben szintén a felszín közeli szén alapú erőforrások fenntartása központi téma. Az ekoszisztémánk erre alapul és így nagyon fontos, hogy kevésbé intenzív legyen a mezőgazdasági művelés. A talajban levő organikus szén tartalom nagyon lényeges tekinte, ebben a tekintetben. A mi rendszereinkben a legminimálisabb szántást használjuk, legminimálisabb mélységű szántást, hogy minél kevésbé forgassuk meg a talajt, és ez mind kapcsolódik a szénerőforrások kezeléséhez. Szeretném, ha megértenék, hogy a szén nagyon fontos, hogy angolul a szén szó ugyanazzal a C betűvel kezdődik, mint a conservation, vagyis a védelem, vagy a ö, fenntartás. És a mi rendszereinkben központi jelentőségű a szén megtartása, és meg kell értenünk, hogy a valódi talajvédelem a szén kezelésén alapul, a szén gazdálkodáson alapul, és ez az első lépés a klímaváltozás elleni küzdelemben. A szén annyira lényeges, hogy ez az úgynevezett mágikus háromszögnek az egyik legfontosabb eleme, amelyet itt láthatnak a kivetítőn. A vegyi megoldások, biológiai megoldások és fizikai talajkezelés tartoznak ide. Ez biztosítja az élelmiszerbiztonságot. Ez az alapja a az élelmiszertermelésnek az emberiség számára, de a természetre is gondolnunk kell, és a talajban élő élőlények számára is biztosítani kell az élelmeket, élelemellátást és ezt a fotoszintézis eljárást vagy folyamatot optimalizálnunk kell. És ide tartoznak a talajban élő mikroorganizmusok, az olyan folyamatok, amelyeknek a kezelésért mi vagyunk felelősek. A fotoszintézis és a légzés, ezekről beszéltem már. Ez a növekvő népesség szempontjából nagyon lényeges amikor egy növényt elképzelünk, akkor tudnunk kell, hogy ez is szén molekulákból áll össze, legalább 45% a szén, ez adja a tartását, ezért tudjuk felhasználni biomassa alapanyagként a növényeket, energia tárolásra, élelmiszer forrásként, ezért nagyon fontos szerepe van a szénnek az ökoszisztéma fenntartásában, és ezért lényeges a gazdálkodás a szénkészletekkel, illetve ezekkel a szén alapú anyagokkal. Így, hogyha elképzelik ezt a növényt, akkor nem csak a növényből származó hulladékra kell gondolni, hanem a növényből származó szén részecskékre. Az ökoszisztéma szolgáltatások eh, erre a szénkörforgásra épülnek. Élelmiszer, eh, állat, eh, takarmány, rostok és üzemanyagok, és ez a körforgás nagyon lényeges a jövő generációinak életéhez is. Az Egyesült Államokban több adatot tette közzé a szén gazdálkodással kapcsolatosan, a felszín közeli szén gazdálkodással kapcsolatosan. 16 ezer féle különböző talajtípus van az Egyesült Államokban, ezért nagyon nehéz összehasonlítani ezeket az ökoszisztémákat. Aztán van két nagyon fontos a biológiai rendszerekben, az egyik a hőmérséklet, a másik pedig a csapadékmennyiség. mennyiség és a különböző ökoszisztémákban eltérő ezeknek a mennyisége. Tudományos szempontból nagyon nehéz meghatározni, vagy előre jelezni, hogy hogyan alakulnak ezek a tendenciák, de ezek azért nagyon lényeges, ezeknek a folyamatoknak a megértése az ökoszisztéma szer szolgáltatások kialakításához. Az úgynevezett önkéntes szénpiacok, nevezzük úgy ez, így ezeket. Itt hangsúlyozni kell az önkéntességet, mert az Egyesült Államokban nincsen még klímaváltozási szakpolitika, és a klímaváltozás program jövőjével kapcsolatosan a kopenhágai csúcs találkozó nyomán is bizonytalanságokat tapasztalhatunk de össze hozzájárulhatunk ahhoz, hogy csökkenjen a szegénység a fejlődő országokban, hogy fenntartható legyen a fejlődés, élelmiszerbiztonság, energiabiztonság biztosítható legyen. Természetesen ez nem mindenre megoldás, amit mi kifejlesztettünk, de a szinergiákat ki kell használni. Van itt egy példa a csikágói szénpiacra, a szén tőzsdére így nevezzük ezt, a klíma tőzsdére, és ezt egy ilyen elszámolási rendszerként alakítottuk ki, megpróbáltunk ösztönzőket kialakítani a szénerőforrások jobb kezelésére, különböző ellensúlyozási intézkedéseket dolgoztak ki. Valós pénz, refordítjuk le ezeknek az intézkedéseknek a, az értékét. És ez ösztönzők formájában kívánjuk megfogalmazni a gazdálkodók számára. Van például egy példa egy előrejelzésre, hogy mi, e- mi lesz 2020-ban az értéke ennek az úgynevezett széntősdének. A becslések szerint természetesen ez csak becslés, a New Carbon Finance Group azt jelezte elő, hogy 2,1 eh, eh, trillió dollár lesz az értéke ennek a tőzsdének, és ez egy óriási érték, még ha csak becsült érték is. Ez 2020-ra előrejelzett érték. Ez persze 1,7-re beszorozva megkapjuk az euró értékét, illetve elosztva megkapjuk ennek az euró értékét. És én optimista vagyok ennek a kimenetelével kapcsolatosan, de természetesen vannak szociális, kulturális problémák. Ezek nehezítik a dolgunkat. Tudósként azért a pozitívabb kérdésekről is be kell számolnom. Azok az ökoszisztéma rendszerek, amelyek kiemelkednek ebből a rendszerből, nagyon lényegesek számunkra. Egy kocsikerék példáját szeretném hozni. A kerék az erő szimbóluma, az előreharadás szimbóluma. Mi úgy érezzük, hogy a kerék az a szén és ez teszi lehetővé a haladást, hozzájárul a mezőgazdasági rendszereink fenntartásához, például a, a pénz megtartási, a víz megtartás lehetőség, hatékonyságjavítás. Ezek az előnyök mind nagyon előnyösek, nagyon fontosak a fenntartható mezőgazdaság kialakításában Itt felsoroltam mindazokat az előnyöket, amelyeket az ilyen megoldások szolgáltatnak. Egyenként lehet, hogy nem olyan óriási nagy dolgok, de összességében már nagyon nagy előrelépést jelentenek. Az előadásomat azzal zárnám, hogy megmutatom önöknek az én kis képregény hősömet, Carby Carbont, ez nagyon lényeges ahhoz, hogy a gyerekekhez is közel vigyük ezt a témát, hiszen azt kéri a gyerekektől ez a figura, hogy minél kisebb legyen az úgynevezett szénlábnyomuk, illetve az ökoszisztémára gyakorolt hatásuk. Köszönöm. Köszönöm, Rikoszki úr. lépjünk is tovább, hallgassuk meg a következő prezentációt, egy nagyon érdekes lesz majd a vita, ebben biztos vagyok, a szakértőknek köszönhetően. Frank Omára tartja a következő prezentációt, kutatási igazgató a Tigasknál. A előadásának a címe megoldások a üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére. Öné a szó. Köszönöm szépen, hogy szólhatok önökhöz ehhez a nagyon fontos téma kapcsán, az környezetvédelem és a mezőgazdaság eh, kapcsán. Én azzal fogok foglalkozni a következő percekben, hogy hogyan lehetne csökkenteni a kérődzők eh, által kibocsátott eh, káros gázok mennyiségét. Először is szeretném, hogyha emlékeznénk arra, hogy hogyan is, honnan is származnak ezek a kérődzőtől származó Kibocsát... kibocsátások. A, a bélben oldódó fermentáció ez felelős nagy részben az Európai Unióban a mezőgazdaság eh, kibocsátásáért, és eh, ebben főként metán eh, található. Ezen kívül a mezőgazdasági talajokból is származik kibocsátás, és ez főként a trágyázásnak köszönhető. És ez nagyból, nagyban abból is származik, hogy a, származik a kérődző állatoknak a vizeletéből is. Tehát mindez hozzájárul a kibocsátások növekedéséhez. Ha megnézzük a globális kilátásokat a mezőgazdasági kibocsátásokkal kapcsolatban, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon különbözőek a kibocsátási trendek az elmúlt 15-20 évben a mezőgazdaság területén. A fejlett világban statis, megmaradt állandó a kibocsátások szintje, ez valószínűleg így is lesz az elkövetkező időszakban. A fejlődő országoknál viszont egyre inkább növekszik a kibocsátás úgy, ahogy a mezőgazdasági termelés is egyre fontosabbá válik ezekben, a, ezeken a területeken. A kibocsátás csökkentésének esélyei globális szinten ez egy összegző dia a 2007-es IPCC jelentésből, és ez összefoglalja azt, hogy hogyan lehetne csökkenteni a kibocsátást a globális mezőgazdaságban, és az IPCC szerint a mezőgazdaság nagymértékben hozzájárulhatna ahhoz, hogy csökkenjen a kibocsátás, de azt láthatjuk, hogy a legnagyobb csökkentési potenciál abban van, hogy a földben lévő, földből származó széndiokszid kibocsátást csökkenteni lehessen. Azt is láthatjuk, hogy az élő állatok kibocsátását hogyan lehetne csökkenteni. Ez viszonylag kis százalékot képvisel, nem jelentéktelen, összehasonlítva azzal, hogy mit lehetne tenni a termőföld tekintetében, és volt nemrégiben egy jelentés a FAO részéről, és hangsúlyozták azt, hogy milyen nagy potenciálja van az úgynevezett carbon sequestrationnek. De mindenképpen szeretném ebbe a kontextusba helyezni az élő állatok kibocsátásának csökkentését, mielőtt még tovább haladnánk. De hát milyen technológiák érhetőek el számunkra, hogy csökkenteni lehessen a kibocsátást. De vannak már technológiák, amelyeket már ismerünk, van amelyeket már kutatnak, vannak egészen ígéretesek is. Szeretnék néhányat felsorolni, néhányat a kísérő dokumentumban, és megemlítettem például a nyers takarmány helyettesítése koncentrátumokkal, organikus savak, a lipidek hozzáadása az takarmányokhoz, szénhidrát típusok, a monenzin alkalmazás, ezt nem tesszük itt az EU-ban, de a világ más területein igen. Ezen kívül az öltakarmányok, illetve a hüvelyesek bevonása, illetve bizonyos növény származékok használata. Tehát vannak már bizonyos dolgok, amelyeket kutatnak, és eléggé ígéretesek, de A legtöbb eh, eddigi technológiával az a gond, hogy nem eléggé költséghatékonyak. Nagyon sokba kerül alkalmazni ezeket a technológiákat, és megfelelő ösztönzések nélkül a gazdálkodók nem fogják alkalmazni ezeket az új technikákat, technológiákat. Vannak olyan technológiák, amelyek csak rövid távon jelentenek eh, javulást, és néhány technológia hoz pedig sokkal több kutatásra van szükség, mielőtt még azt eh, alkalmaznák szélesebb körben. Vannak más tevékenységek is, amelyekkel ö, eh, foglalkozunk, és mindjárt visszatérek majd a technológiákra. Tehát most azzal ö, eh, foglalkozunk, hogy, szere, hogy csökkentsük a metán kibocsátást, és az egyik legfontosabb dolog az az, hogy sikerüljön növelni a termelékenységet. Ez sikerült is az elmúlt időszakban a mezőgazdaságnak ezt elérnie. Ez nagyon fontos stratégia a termelékenység növekedése, növelése akkor, amikor csökkentést szeretnénk elérni a kibocsátásokban. A világnak egyre több élelemre lesz szükség az elkötöző 20-30 évben, és nem túl sok ö, olyan technológia van, amelyet csökkenteni lehetne a kibocsátást naponként vagy állatonként. Hogyha megnézzük az Európai Unió mezőgazdaságát, illetve azt, hogy kilogramonként hogyan csökkentették a metán kibocsátást, akkor azt láthatjuk, hogy a világ többi részével szemben sokkal jobban állunk, és az elmúlt, ahogy mondtam, az elmúlt 20 év során nagymértékben sikerült ezt eh, csökkenteni. Hogy mondjak egy példát hazámból, Írországból. Itt a tejkilogrammonkéti metánkibocsátás 1990 eh, és 2006 között szinte 30%-kal eh, csökkent, ez már nagyon bíztató, hogyha ezt összehasonlítjuk ezt más országokkal, ha új zélánddal az USA-val, összehasonlítjuk ezt, akkor sokkal rosszabb eredményt láthatunk az ő esetükben. Az EU tájkótája az elmúlt években megakadályozta a túlságos növekedést. Ezen kívül a, az állattenyésztésben is vannak már különböző előrelépések. A jelenlegi javulás az állattenyésztés ez eléggé gyors volt és eléggé fenntartott volt. Nagyobb hozamú állatokra helyezték a hangsúlyt, és ez is felelős azért, hogy növelt, sikerült csökkenteni a kibocsátást kilogrammonként, tehát amit az előző dián mutattam. Ez egy olyan trend, amely folytatódni fog, hiszen a hiszen egyre többet foglalkoznak az állattenyésztés ezen aspektusával. Ezen kívül olyan tenyészte állatokat kell tenyészteni, amelyeknek jobb a tar- takarmányhatóság, ta- termény, takarmány hatékonysága. Ezen kívül azonosítani kell azokat az állatokat is, amelyek kevesebbet bocsátanak ki. A termék a takarmányhatékonyság hatékonyság mit is jelent? Azt jelenti, hogy ugyanazt el lehet érni kevesebb takarmányjal is, és így kevesebbet bocsátanak ki. A, a, az a technológia, hogy olyan állatokat válasszunk ki, amelyek alacsony ö, kibocsátásúak, ez a technológia még nagyon korai fázisban van. Ez úgy tűnik, hogy ez genetikai összetevőkhez kötődik, ezeket az állatokat lehet azonosítani, és hogyha ez az alacsony kibocsátás, ez egy örökletes vonása az állatoknak, akkor ez azt jelenti, hogy ilyen fajta állatokat is lehet majd tenyészteni ilyen fajta jellemzővel. Ahogy mondtam, ez még nagyon korai fázisban van a kutatás ezeknek a tenyésztési formáknak. És az úgynevezett horizont, horizont scanning az, hogy miért nem voltak ez idáig túlságosan sikeresek a kibocsátás csökkentési technikák, az azért volt, mert nem igazán értjük még azt, hogy hogyan történik a kérődzéknél a metán termelése. és nem értjük azt sem, hogy bizonyos intézkedések miért működnek jól, és miért, mások miért nem, hogyan tudnánk manipulálni ezt az egész folyamatot. Ahhoz, hogy ezt az egész folyamatot megértsük a metán termelés kapcsán a kérődzőknél, ezt vizsgálni kell. Azt tudjuk, hogy a metán, a metánt a kérődzők vendőjében a mikroorganizmusok termelik, és erre vonatkozólag már egy nemzetközi kutatási program is van, amely pontosan ezekre a mikroorganizmusokra koncentrál, és másfajta új megoldásokkal is kísérleteznek, mint például növényekből kivont uh, vegyélagokkal, amelyekkel csökkenteni lehetne a kibocsátást. gyakran, gyakran csak úgy gondoljuk, hogy a metán miatt nő az állatok kibocsátása, de ahogy mondtam, a vizeletük is hozzán járulhat ahhoz, hogy növekszik a károsanyag kibocsátást. Úgy gondolom, hogy sokkal többet lehetne tenni a hogy hogyan lehetne csökkenteni a nitrogén kibocsátását. Az első az az, hogy sokkal hatékonyabban használjuk fel az alkalmazott nem organikus nitrogént, ezen kívül hüvelyesekkel kell helyettesítenünk bizonyos takarmányokat, és sokkal hatékonyabban fel kell használni a nitrogént, amely az állatok trágyájában található meg. Úgy gondolom, hogy ezek mindenképpen hasznára válnának a mezőgazdaságnak. Ezen kívül mindenképpen nitrifikációs gátlókat szeretnénk alkalmazni még. Ez hatékony technológiának bizonyul, de nagyon drága, hektáronként 100 euróba kerül, amely elég sok, nagyon sokat kísérleteztek ezzel Új-Zélandon, és ez a, ezt a költséget más költségekkel lefedik. Az írországi, illetve az EU-s kutatások azonban nem voltak ennyire költséghatékonyak. De visszatérjek az elsőhöz, az, hogy a trágya trágyat jobban felhasználjuk. Itt láthatjuk ezen az ábrán, hogy az volt a trend, hogy csökkenteni lehessen a nitrogéntartalmú drágyák alkalmazását az elmúlt évek során, és is sokkal hatékonyabban használták fel a nitrogént. Úgy gondolom, hogy az állatokhoz kötődő nitrogén kibocsátás egyik legfontosabb kérdés az az, hogy hogyan lehetne csökkenteni a kérődző kibocsátását. Erre van egy EU program, a Rednex, pont ez a célja ennek a programnak, még korai fázisban van, hogyha sikerülne csökkenteni a ahhoz, ahhoz tudjuk csökkenteni a kibocsátást, az az kell, hogy, hogy kevesebb nitrogént alkalmazzanak a gazdálkodók, így kevesebb nitrogén kerülne a, az állatokba is, és kevesebb lenne a kibocsátás is. És végezetül pedig eh, még szeretnék eh, kitérni arra, amit az előttem szóló is eh, mondott, az úgynevezett a szén megkötésre. Szeretnék koncentrálni. Ezzel kapcsolatban vannak olyan adatok, amelyek arra mutatnak rá, hogy itt nagy szerepe lehet a mezőgazdaságnak, és úgy gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy sikerüljön elkerülni Nem. A legfontosabb az az, hogy sikerüljön megőrizni a, a legelőkben ezt a fajta széndiokszidot, és összességében a termelékenység nagyon fontos ahhoz, hogy, hogy a termék kilogrammonkénti kibocsátást csökkenteni lehessen. Ezen kívül a nitrogén kibocsátásra is koncentrálni kell, és nem szabad elfelejtenünk a szén megkötést sem. Köszönöm szépen! Grazie, grazie, mister. Köszönöm szépen! Köszönöm Franco Mára úrnak ezt az érdekes prezentációt. Mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy a következő prezentációt követően, vagyis Rob Cook or előadását követően egy rövid első vitát tartunk, úgyhogy már most lehet jelentkezni hozzászólásra. Ezt követően majd még két prezentációt hallgatunk meg, utána megint vita következik, és a végén pedig meg fogom adni a szót Stefan Le Foll előadónak az összefoglaló számára. Rob Cooknak adom most meg a szót, környezetvédelmi tanácsadó igazgató, Natural England szervezet részéről. A GHG kibocsátás csökkentése mezőgazdasági és erőgazdakadási eszközökkel. Jönni a szó, kukor. Thank you. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy örömömre szolgál, és nagy megbecsülésnek tekintem, hogy a az Egyesült Királyság szakpolitikai csoportja részéről bemutathatom az elképzeléseinket a mezőgazdaság és erdőgazdálkodási intézkedések környezetvédelmi céllal. Szervezetem a Natural England elnökli ezt az LUPG nevű szervezetet, a mezőgazdaság jelenleg 7%-a 7 jár hozzá az Egyesült Királyság teljes üvegházhatású gáz kibocsátásához. a járul hozzá a metán kibocsátáshoz, és 67%-kal a teljes nitrogénoxid kibocsátáshoz. Ugyanakkor a területkezelés hozzá tud járulni a környezetvédelmi problémák megoldásához, nem csak csökkentés tekintetében, hanem akár a talaj szén megkötése által, illetve a növények szén megkötése által is. Ez egy igazi kihívás, csökkenteni kell tehát az üvegházhatású gázok kibocsátását, meg kell kötnünk a széndiokszidot. A természeti környezet alapvető fontosságú a mezőgazdaság szempontjából és a hosszú távú fenntartható gazdálkodás szempontjából, természetesen egyéb előnyökkel együtt. A klímaváltozás csökkentéséhez nemzeti szintű koordinációra van szükség, úgyhogy egyértelmű, hogy EU szintű koordinációra is szükség van. A korlátozás az közérdekű, úgyhogy nem csak a szabad piac kell, hogy ezt szabályozza a kap kettes pillére biztosít lehetőségeket erre, és hozzá tud járulni a közös környezetvédelmi célok meghatározásához, és közös szabályokat állít föl, tehát nem csak helyi szinten kell foglalkozni a nemzeteknek ezzel. A kettes pilléren keresztül az EU ösztönzi a gazdálkodókat arra, hogy ezeket a célokat megvalósítsák. Az Egyesült Királyság ösztönzi a környezetvédelmi szempontú földkezelést és mezőgazdasági tevékenységet, beleértve azokat a cselekvéseket is, amelyek korlátozzák a klímahatásokat. Ezeket a környezetvédelmi célokat pontosan felállítottuk először is. A szémelkötés támogatásával a talajban és a vegetációban, illetve a tőzeges földökben például és egyéb talajokban a szénmegkötéssel. Ugyanakkor az inputok csökkentése is cél. Az Environmental Stewardship egy kezdeményezés Angliában, ami lehetővé teszi a, talaj szénmegkötésének az ösztönzését. Tehát vannak olyan területek, például termőföldek, rétek és cserjések, ahol ezt különösen meg lehet valósítani. A mi ö, besléseink szerint ezekkel a tevékenységekkel, a mezőgazdasági környezetvédelmi rendszerek felállításával 700 ezer tonna széndiokszidot lehet évente ö, megkötni, ami az éves ö, kibocsátás jelenteni például 100 ezer Egyesült Királysági háztartás részéről. A másik hozzájárulás a nagyobb területek figyelembevétele, illetve új habitatok kialakítása mezőgazdasági földeken keresztül. Becslésünk szerint ez 1 millió tonna széndiokszid megtakarítást jelent évente. Például 90 ezer hektár, ami szénben gazdag tőzeges területnek felelez meg több mint 90 millió fontot költ a Natural England évente a mezőgazdasági környezetvédelmi hatásokat csökkentő céljaira. Természetesen ezek a számok nem biztos, hogy fönnállnak, a tevékenységek nagyon könnyen visszafordulhatnak, tehát ha visszatérnek a megállapodási időszak végén az eredeti hagyományos megoldásokra, akkor ez megint negatív hatásokkal jelen, járhat például visszakerülhet nagyon gyorsan a megkötött széndiokszid. Egy 5 éves időszakot figyelembe véve az entry level scheme megállapodás keretei között 700 ezer tonna széndiokszid megkötést becsülünk, ami összesen 3,5 millió tonnát jelent az 5 év alatt, de ezt könnyen el tudjuk veszíteni ezt a célt, hogyha az időszak végén visszatérnénk a eredeti tevékenységekre a kap keretei között természetesen föl lettek állítva a környezetvédelmi célok, és 2012-ben Velszben például egy új programot indítanak be, a glass tírt új mezőgazdasági széndiokszid kibocsátás csökkentési rendszert állítottak föl. Ez egy sor kérdéssel fog foglalkozni, például energiahatékonyság, víz újrahasznosítás, faforgás felhasználása az állatok céljára. Better Woodland for Wales, ez egy következő program, ennek is a célja a széndiokszid kibocsátás netto csökkentése. Az ENKA egy olyan hálózat, amely Európa, egész Európát lefedi különböző ügynökségeken keresztül. Célja, hogy a kettes pillér alá tartozó intézkedésekkel csökkentsük a klímahatásokat. Ausztriában például potenciális szénmegkötési programot, projektet indítottak be különféle menedzsmentrendszereken keresztül. A Németországban a klímaváltozás hatásainak a csökkentés céljából ösztönzik a újfajta technikákat, amelyek a talajt konzerválni tudják, például közvetlen vetés, talajtakarás és ültetés. Ez egyéb problémák megoldásához is hozzájárul, például a folyékony trágyák problémájának a megoldásához is. Olaszországban hasonló ösztönző cselekvési programokat állítottak fel. Olaszország összesen 140,8 millió eurót költ a klímaváltozási akciókra, cselekvésekre, ami az RDP költségvetés 18%-a. A szélmegtakarítások Angliában eddig igazából melléktermékei voltak az egyéb környezetvédelmi célokat szolgáló projekteknek. A Natural England jelenleg értékeli azt, hogy hogyan lehet aktívabban hozzájárulni a klímaváltozás hatásainak a korlátozásához. Közvetlenül vizsgáljuk a fén tárolás növekedésének, növe, növelésének a lehetőségét Angliában az Environmental Stewardship nem foglalkozik közvetlenül az erdőgazdálkodással, mert erre van egy külön projekt, a Woodland Grant, és ez is szintén a kettes pillérhez tartozik. Más EU országokban is vannak erdőgazdálkodási projektek. Véleményünk szerint integráltabb megközelítésre van szükség erdőgazdálkodás területén. Egyrészt növelni kell az erdők területét, másrészt a meglévő erdők gazdálkodását, kezelését kéne változtatni. Jelentősen kell növelni az elhanyagolt erdőknek a kezelését, hiszen ez is hozzá tud járulni a környezetvédelmi célokhoz. Angliában a kormány nemrég jelentette be hogy tí, évente 10 ezer hektára kívánja növelni az erdő által fedett területeket a következő 15 évben. Ez azt jelenti, hogy 2050-re 50 millió tonna széndiokszid megkötésére lesz lehetőség Angliában. Biztosítani kell azt, hogy a megfelelő fa a megfelelő helyre kerüljön. A szén piac aspektusait is figyelembe kell venni, amikor erdőt telepítünk, illetve a hagyományos forrás lehetőségeket is fel kell mérni. Például Anglia erdő, erdőségeinek az 50%-a kezeletlen, pedig ez is hozzá tud járulni az energianövények rendszerének kialakításához, például az erdei melléktermékeket föl lehet használni akár fa üzemanyag előállításához, más gazdasági tevékenységeket is lehet ezzel támogatni. A klímaváltozással foglalkozó kormányközi panel megállapította, hogy nagyban hozzá tud járulni a mezőgazdaság a környezetvédelmi hatások csökkentéséhez a talajszén megkötésével. Úgy gondoljuk, hogy többféle adaptációs és korlátozó előnye lehet az egyes tevékenységeknek. Például, amikor előjelzés szerint elsősebb vagy csapadékosabb lesz a tél, akkor fokozni kell, át kell alakítani a trágyatárolási struktúrákat. Aztán az erdőtelepítés az nem csak a korlátozáshoz járulhat hozzá, hanem például a szélfogok fölállítása akár árnyékot jelenthet az állatok számára, csökkentheti az áradásokat, a talajeróziót, és hozzá tud járulni az erdei fajok élő területének a növeléséhez, tehát ezzel még hozzá is tudunk járulni a diversifikációhoz. Az intézkedéseknek nem csak csökkentenie kell az eróziót, hanem növelnie kell a talajnak az organikus anyagtartalmát is. Amiről beszámoltam, annak a nagy része abszolút megfelel az előadó kiváló jelentése tartalmának. Remélem, hogy az Egyesült Királyságban és egész Európában az erdőgazdálkodásai és a mezőgazdasági környezetvédelmi intézkedések, amelyek a kap kettes pilléréhez tartoznak, már jelenleg is hozzájárulnak a klímaváltozás hatásainak a korlátozásához, de remélem, hogy a jövőben ez fokozódni fog. Igazából itt a, konkrétan figyelembe kell vennünk a mezőgazdaság és a talajgazdálkodás kérdéseit, és azt is, hogy a mezőgazdaság hogyan tud hozzájárulni energiaintenzív módon a megújuló energiaforrások előállításához. Tovább lehet fokozni Angliában és az egész EU-ban ezeket a tevékenységeket. A klímaváltozás hatásainak a korlátozása egy közcél, ez a kap kettes pilléréhez tartozik, rendkívül fontos azért, hogy ezeket a céloinkat meg tudjuk valósítani. A szervezetem nemrég tett közzé egy munkát, ami becsléseket tartalmaz ezeknek az intézkedéseiknek a hatásáról. Ugyanakkor biztosítani kell a folyamatosságot azért, hogy a már megkötött szén, illetve a széndiokszid ne vesszen el. A szénpiac fokozott szerepet fog játszani a jövőben, de az is valószínű, hogy a kettes pillérhez tartozó intézkedéseknek is hatalmas szerepe lesz, legalábbis egészen 2020-ig. Az in, ezek az intézkedések soha nem fognak a fő mechanizmussá válni az energiahatékonyság szempontjából az európai mezőgazdaság szektorban. De hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy megtakarításokat érjünk el. Ez főleg melléktermék szintjén fog megvalósulni. és nem ezek lesznek a fő mechanizmusok, például a bioüzemanyagok vagy a biomassa jellegű megújuló energiaelőjátás területén is. De ugyanakkor például helyettesítő termékként szerepelhetnek, például a fa üzemanyag szintjén, és mindez hozzájárul a klímaváltozásokhoz való alkalmazkodáshoz, illetve a klímahatások csökkentéséhez. Mindegyik intézkedés tartalmaz környezetvédelmi célokat is. A szén megtakarítás, amit így el lehet érni, ezt integrálni kell más célokhoz, és mindezt integrálni kell a fenntarthatóság elvei közé. Ugyanakkor ezzel hozzá tudunk járulni a biodiversitás fenntartásához, a vidék fejlesztési kérdésekhez. A klímaváltozás hatásainak a csökkentése mellett természetesen egyéb célok is fennállnak, például a vidékfejlesztési mezőgazdasági területen az Európai Uniónakban. Az Egyesült Királyságban már 20 éves tapasztalattal rendelkezünk az integrált mezőgazdasági környezetvédelmi intézkedések területén. A tapasztalatunk alapján azt mondhatom, hogy fontos a nagyon jó tervezés, de nincs ellentmondás az élelmiszer és környezetvédelmi biztonság között. És ez ugyanúgy igaz lehet a klímaváltozási és klímabiztonsági kérdésekre is. Tisztelt elnök úr, ezzel lezárom a prezentációmat, köszönöm szépen a figyelmet. Le mulțumesc mult experților, sunt convins că toți colegii au găsit Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a kollégák egyetértenek velem abban, hogy ez a három prezentáció nagyon hasznos volt, nagyon érdekes volt. Meg is kezdjük az első vitakört. Suza Wagner asszony a szó először. Az ITRA bizottság részéről ő az előadó. Öné a szó. Köszönöm szépen. Az Ipari Energiai Ügyi Bizottság nevében szeretnék gratulálni az előadónak, kiváló munkát végzett. Emellett hozzá szeretném tenni az észrevételeimet. A mi bizottságunk szempontjából úgy tűnik, hogy nagyon lényegesek ezek az észrevételek. Például rámutatnék arra, hogy hasznos volna a bizottság előrejelzését kikérni az a kutatásfejlesztés szempontjából, amelynek a célja a klímavédelem, a környezetvédelem, a prioritást jelentő területeken a következőkön. Elsősorban az a bioüzemanyagok előállítása, a fenntartható erőforrások eh, kidolgozása és hasznosítása, illetve a mezőgazdasági hulladékok és maradványok kezelése, hasznosítása. Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a szélesebb körű és ha hatékonyabb felhasználása az említett technológiáknak, amelyekről a, a jelentésben is szó volt, és a közleményekben, hozzájárulhatnak ahhoz, hogy javuljon a különböző fázisok, termelési fázisok áttekintése, és ezeknek a kezelése optimálisabb legyen. Hozzájárulhat a termelés javításához, és egyúttal, egyúttal csökkenthető volna a az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke és az energiafogyasztás. És ezért az ITRE bizottság nevében szeretnénk megköszönni az előadó munkáját. Még egyszer mondom, kiváló munkának tartjuk ezt. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor folytassuk a munkát. McGuinness asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék a, az előadóknak, a szakértőknek köszönetet mondani előadásaikért. Két kérdés merült fel bennem, lehet, hogy három is, de úgy tűnik, hogy a talaj kérdése kulcskérdés szakértőként azt mondanák, hogy ez az első számú prioritás? Vagy mi volna az első számú prioritás a fellépésben? Úgy gondolom, hogy túl sok mindent kutatunk, és még több kutatásra lesz szükség. Ha sürgősségről beszélünk, már ami a szén kezelését és a klímaváltozás kezelését illeti, melyek legyenek a prioritásaink, melyekre kell összpontosítani. Frank Omera említette, hogy vannak különböző lehetőségek a metán csökkentéssel, és úgy tűnik, hogy azért ezek viszonylag korlátozottak ezek a lehetőségek, és bizonyára azok a kutatók, akiket ez érdekel, folytatni akarják az ez irányú kutatást, ami a kutatás finanszírozását illeti. Úgy tűnik, hogy nagyon sok kutatás történt már, de keveset fordítottak arra, hogy a gazdálkodókhoz eljussanak ezek az ismeretek. Itt egyfajta szakadékot látok méghozzá a tudás között és a végrehajtás között. Tehát a kutatásból sok ismeretet merítettünk már, a végrehajtás még akadozik. Ezért érdekelne, hogy hogyan gondolkodnak erről, önök ezt problémának látják-e, hogyan lehet megoldani. Ami pedig a közérdeket illeti, a közjót, általában a kap reformjával kapcsolatosan erről beszélünk, ezt nem igazán látjuk, az nem tudjuk mérni. Ezzel kapcsolatosan kérdezném, hogy szakértőként, döntéshozóként nem kellene -e jobban bevonni a gazdálkodókat, a termelőket, hogy jobban értsük mi az ő nyelvüket, ők a mi nyelvünket, és hogy hogyan kellene változtatniuk a munkájukon. Talán ez nagyon fontos volna a következő megbeszélési szakaszban. Nagyon értékelném, hogyha ezekre a, az észrevételekre válaszolnának. Lion úr. Köszönöm, elnök úr. Felvenném ezt a fonalat, amelyet Meginis asszony kezdett el. Szeretnék köszönetet mondani Stephen Lafolnak, nak nagyon érdekes volt az ő előadása is, és természetesen ezt majd részletesen később megbeszéljük. Hasonló kérdéseim merültek fel, mint Meginis asszonynak. Pontosítást szeretnék kérni például azzal kapcsolatosan, hogy ki felelős a metán és a nitrogén nitrogén-dioxid kibocsátások növekedéséért, hogyha az élőállat állomány így növekedett az elmúlt időszakban, ez meglepő volna számomra, hiszen úgy látom a számokból, hogy változatlan maradt a szám nagyjából. Ezzel kapcsolatosan tehát pontosítást szeretnék kérni. És aztán felmerül ez a kérdés, ahogyan hallom Omara úr előadását, a hatékonyságról, a mezőgazdasági eljárások hatékonyságáról, profitabilitásáról. A kérdés tehát, amely felmerült bennem, hogy a széndiokszid szempontjából milyen technológiákat alkalmaznak a szántóföldkezelésben, a legelők kezelésében, ami pedig a legelőket illeti, illetve a füves területeket, itt is felmerül természetesen a mezőgazdasági gazdálkodás irányításának kérdése, és a különböző genetikai megoldások alkalmazásának lehetősége, ez is természetesen a produktivitás növeléséhez vezethet. Aztán a trágyakezelés, illetve egyéb melléktermékek kezelése, ez is egy következő lehetőség lehet. A kérdés, hogy hol lehetnek a legnagyobb előnyök, hol tudunk a legnagyobb előrelépést elérni, ezekre kell összpontosítani. Ami nitrogénoxidot illeti, vannak -e erre tervezett intézkedések a kibocsátás csökkentésre? A kérdésem tehát, hogy hol vannak azok a területek, ahol a legkönnyebben tudunk előrelépést elérni, vagy a legnagyobb előrelépést lehet elérni az elkövetkező öt évben. Ezeket kellene priorizálni az elkövetkezőendő időszakban. Nagyon köszönöm, Lion úr. Most pedig megadnám Hausling úrnak a szót. Igen, mind a jelentés készítők, mind pedig a hozzászólóknak szeretném megköszönni a hozzászólásaikat. Nagyon sok kérdésem lenne, de főként az utolsó két felszólalóhoz fordulnék. Azt mondták, hogy 10% alatt van a mezőgazdaságban a kibocsátás. Nos, ez a takarmányok importja, illetve más országok CO2 kibocsátásában nincs is benne, hogyha Argentinából importálunk például, akkor ennek a hatása hol jelentkezik a klíma mérlegben. Szerintem ezt bele kellene számolni a mi klíma mérlegünkbe is. hiszen meg kell nézni azt, hogy Brazíliában vagy más dél-amerikai országban milyen környezeti károkat okoz az állattenyésztés. Ezeket is mindenképpen figyelembe kell venni. A takarmányozás kérdésével azt mondták, hogy a takarmányozás hatékonyság egyre jobb lett, és ma a tehenek kevesebb metánt bocsátanak ide, több tejet adnak, és úgy gondolom, hogy ezt is kritikusan kell megnéznünk, mert másfajta a takarmányozás, tehát a teheneket már nem fűvel etetik, hanem különböző más takarmányokkal, tehát ezt is mindenképpen bele kellene foglalni a mérlegekbe. Tehát már különböző takarmányok vannak, és nem pedig fű, és ez is kibocsátást eredményez. Említették azt is, hogy meg kell védeni a legelőket, ez nagyon fontos a klímavédelem kapcsán konkrét számokat szeretnék hallani. Továbbra is megvan-e még ez a legelő védelem az Európai Unióban. A második ponton pedig a lápokban történő széndiokszid tárolás. Itt is vannak potenciálok, mert A, azt is meg kell nézni, hogy például a biogazdálkodás jó-e a CO2 tárolás szempontjából, és kell -e ezt támogatni különböző intézkedésekkel. Utolsó kérdésem pedig, tudom, hogy sok kérdésem van, az utolsó kérdésem, a biogáz előállítása, tehát az, hogy a trágyat felhasználják biogáz célokra, ez valóban növeli-e a kibocsátást? continuare domnul Egnyú. Egnyú úr, é a szó. Uh, presentation, beg your pardon. Can you hear me? I went to the University of East Anglia in 1985 and 96. 1959-ben már voltam egy előadáson a Kelet-Angliai Egyetemen, és ők azt mondták, hogy legalább egy méterrel növekszik majd az a tenger szint 20 éven belül. Hát eltelt ez az idő, és nem történt semmi. Sok mindennel éjeszkedtek. Én akkor elhittem mindezt. És azt mondták, hogy nem sokára olyan kéma lesz nálunk, mint Spanyolországban természetesen nem jött ez be, és nem tudtunk áttérni másféle terményekre. És a közelmúltban pedig azt jelezték augusztusban, hogy enyhe lesz a tél, hiszen globális felmelegedés van. Aztán persze nagyon hideg lett a tél. Aztán van egy másik előrejelző ügynökség, akik a, tan, a nap ciklusokból indulnak ki. Ez egy kicsit aláknázza az egész gondolkodást, hiszen sokszor beszélnek arra, hogy a CO2-vel gond van, de ez a növények számára nagyon hasznos, hogyha bepumpáljuk a széndiokszidot egy üvegházba, akkor gyorsabban nőnek a növények. Aztán a metán a metánról már a professzor úr beszélt, azt mondják, hogy az atmoszférában 0,0000002 százalék a metántartalom. Ő azt mondja, hogy ez mind a kérődzőktől származik. Egyébként 95% a baktériumoktól származik, ezt szeretném pontosítani. Természetesen a kérődzék a vad és a házi állatok nagyon kismértékben járulnak hozzá a metántermeléshez. A házi állatokat, illetve a haszonállatokat a, az ember tenyésztette ki a saját érdekében, de persze a természetben is előfordulnak. A legelőkkel is természetesen foglalkozhatunk, és a talajmentő eljárásokkal is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Dofman úr. Ja, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon érdekesnek tartottam a mai előadásokat, és ami hiányzik számomra a viták során többnyire, vagy legalábbis nem hallom azt, hogy hogyan értékelik összességében a mezőgazdaságot, mert mindenképpen abból lehet még mindig is kiindulni, hogy ahhoz, hogy csökkentni lehessen a széndiokszidot, itt van a fotoszintézis, és ez nagyon fontos a mezőgazdaság szempontjából. Úgy gondolom, hogy ki kellene számolni azt, hogy mennyi területet használunk termelésre a mezőgazdaságban a világszinten, és hol vannak azok a területek, ahol nem nőnek növények, vagy ahol nem nőnének annyira növények, mert ezen e, e, területek kevésbé tudnák befogni a széndiokszidot. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban vannak-e számítások. Ugyanez a helyzet a hús esetében is. Néhány héttel ezelőtt itt az Európai Parlamentben volt egy rendezvényünk, lesz, hi, lesz mit, lesz hit címmel. Utána pedig volt egy olyan rendezvény, amikor azt mondta, amikor az volt a címe, hogy, hogy Save the Planet, Eat More Beef, tehát egy kicsit össze zavarodtak a dolgok, nem tudjuk, hogyan kell viselkednünk, de úgy gondolom, hogy mindenképpen láthatja a közvélemény is, hogy nagyon bonyolult a helyzet. Van, akik azt mondják, hogy a hústermelés nem káros a klímaváltozás szempontjából. És ezen kívül Lefol úr jelentését is nagyon érdekesnek tartottam. Ez nem csak a mezőgazdaság számára jelent esélyt, vagy az agrárpolitika számára, hanem a klímaváltozás leküzdése, ez a közjót is szolgálja, egy lehetőség arra, hogy igazoljuk a kifizetéseket az agrárpolitikában, meg tudjuk határozni, hogy milyen intézkedéseket irányozzunk elő, mit tudunk tenni, azért, hogy bizonyos területek elvesztenek, például a hegyi területeken, azért, mert már nem lehet ezeket megművelni. És ez a, az agrárpolitika számára új lehetőséget kínál új intézkedésekre. Are cuvântul acum vicepreședintele comisiei noastre, domnul Köszönöm, most megadom az alelnökünknek a szót Buvén úrnak. Oui, bonjour. Euh. Köszönöm és üdvözlök mindenkit. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak először is, már csak azért is, mert kiváló, hogy napirendre került ez a téma, illetve az előadóinknak is köszönetet mondok. Minden esetre sok érdekes gondolkodni valót nyújtottak számunkra ebben a vitában. Nem tudom, hogy most sírnunk kell, vagy nevetnünk az elhangzottak alapján, az volt a benyomásom, hogy minden a feje tetejére áll. Úgy látszik, senki nem vállal felelősséget a kapért a jelen helyzetben. 30 éve zajlik ez a kap politika egyfajta fejlesztési modellel, és úgy látszik, hogy ez zsákutcába futott. Mostanában nagyon sokat beszélünk tudós szavakkal a mezőgazdaság produktivitásáról, de ez egy paradoxon is, hiszen azt mondják, hogy vannak lehetőségek, hat, ö, nagyszerű tudósok, ö, ők azt mondják, hogy a legelőket ne szántsuk fel, de az elmúlt 30 évben folyamatosan olyasmit finanszíroztunk, aminek a célja az volt, hogy igenis vegyék művelés alá a mezőgazdasági művelés alá a legelőket. Például 3000 eurót adtak egy öntözött kukoricaföldért, 300-at egy legelőért. Vagyis olyan helyzetbe hoztuk magunkat, ami egy kicsit meglepő talán. Aztán ami a, az élőállatokat illeti, ugye beszéltünk az importról, szója importról, két millió hektárról beszélünk, és ezeknek szerepelniük kellene, ennek szerepelnie kellene az európai adatokban, nem a dél-amerikai adatokban, hiszen mi importáljuk ezeket a termékeket. Ez nagyon lényeges, ezt mind figyelembe kell venni. Azután kutatások folynak a mezőgazdasági modellről, amelynek az alapja a termelés. De senki nem beszél a vetőmagokról, most a modellben a vetőmag termelés úgy alakult ki, hogy növényvédő szereket, illetve műtrágyát is fel kell használni, hogyha hatékonyá akarjuk tenni a termelést. Mindenféle más kutatás, amely más irányba mutat, nem kap finanszírozást. Alapvetően azonban ez egy olyan modell, amelyet, amelyet a műtrágya gyártók erőltetnek ránk nem akarok a részletekbe nagyon belemenni, de vannak megállapodások a vetőmag és a műtrágya cégek között, hiszen gyakorlatilag ugyanabban az üzletben érdekeltek. Sok mindenről beszélhetünk most. A legelő művelésről, egyéb termékekről. A legjobb megoldás, hogyha nem termelünk egyáltalán trágyát, és azt mondjuk, hogy akkor betonon tartjuk a szarvasmarhákat, és begyűjtjük a folyékony trágyát. Sokkal jobb, hogyha azt mondjuk, hogy komposztálják, használják fel a trágyát, és aztán kerüljön vissza a földekre a jelenlegi leghatékonyabb technikák szempontjából nem szerencsés, hogyha a jövőben is ezt a modellt használjuk. Ezen a modellen változtatni kell. Ennek a jelentésnek pontosan az a jelentősége, hogyha megértjük, hogy ez kulcsfontossági folyamat, milyen követelményeket támaszt ez a mezőgazdasági politikával kapcsolatosan? Hátat kell fordítanunk az elmúlt 30 évnek, amelyet hibák és pusztítás jellemeztek. Köszönöm szépen. Petejach úr. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az előadóknak, köszönöm szépen a jelentéskészítőknek a felszólalásaikat. Három kérdést tennék fel. Először is megértettem azt, hogy nem lehet egyszerű megoldást találni, és nem szabad klisékben gondolkodni. Felírtam azt egy szóként, hogy a nem felhasználás nem jó. A lehető legjobb az, hogyha felhasználják a területeket, és elmondhatom, hogy az extenzív jó, az intenzív az nem jó, ez az egyszerű válaszom. Azt is felírtam még magamnak, hogy az intenzív mezőgazdálkodás jó, akkor, hogyha kevés műtrágyát alkalmaznak. Azt szeretném megkérdezni a tudósokat, akik itt vannak körünkben, hogy milyen fajta mezőgazdálkodást kellene alkalmaznunk, olyan választ kell adnunk, amit mindenki megért. A második kérdés az az, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a mezőgazdaság nem a probléma, de viszont hozzájárulhat a probléma megoldásához. Jó magam is gazdálkodó vagyok, és remélem a jövőre vonatkozólag, hogy én is segíthetek abban, hogy megoldjuk ezt a problémát. A harmadik kérdést igazából Megjénész asszony is feltette, milyen fajta prioritásokat javasolnak a mezőság számára, ahhoz, hogy a széndiokszidot csökkenteni lehessen. Köszönöm szépen. Desz úr kapja meg a szót, tessék. Igen, köszönöm szépen. Eh, köszönöm az itt megjelent szakértőknek a felszorolásaikat, és Le Foll kollégának is szeretném megköszönni a jelentését, és a nagyon fontos dolgot mondott, óvatosan kell bánnunk az erőforrásainkkal, mert csak korlátozottan állnak rendelkezésre. Szkeptikus eh, vagyok itt a széndioksziddal kapcsolatos hisztéria kapcsán. Már 25 évvel ezelőtt létrehoztam egy szervezetet a megújuló energiaforrások érdekében, hiszen tudtuk, hogy az erőforrások elérhetősége korlátozott. Egyre több kétel merül, merül fel a széndiokszid kapcsán, hogy mennyire konkrétak ezek az adatok, mennyire jók ezek az adatok az elmúlt időben. Azt láthatjuk, hogy sok uh, Wikipédia uh, bejegyzést megváltoztattak, ezen kívül bizonyos adatokat kizártak a klímaváltozás vizsgálata uh, során. Az IPCC 2009. decemberében bevallotta egy az IPCC egy kutatója, hogy bizonyos adatokat meghamisítottak. Hogyha a hamis adatokra építjük a, az intézkedéseinket, akkor annak nem lesz jó vége. Szerintem nem kell mindenfajta tudományos nyilatkozatot átvennünk. Én a 80-as években Németországban éltem, és akkor azt mondták, hogy 2000-ben nem lesznek már fák Németországban. Azt is mondták, hogy 2010-ig 3 millió Kreuzfeld Jakobs korban szenvező ember lesz majd, de hát ezt már nem fogjuk elérni. Tehát mindig vannak ilyen hisztériát keltő kijelentések, és ezért azt szeretném megkérdezni önöktől, hogy van-e olyan gyanújuk, hogy az hogy e mögött, az adatok mögött esetleg gazdasági érdekek húzódnak meg? Például van egy állami meteorológiai szolgálat, és itt ezt 89-ben kezdtem meg a munkáját, és megnéztem, hogy milyen adatokat szolgáltattak, és az átlag hőmérséklet 9,14 fok volt. Tehát az a kérdésem, hogy ezen a meteorológiai szolgálatnál nem, nem látható a klímaváltozás, pedig mindig erről beszélnek. Ma azt láttam, hogy most mínusz 17 fok van, tehát az újabb öt éves periódus eléggé hidegen fog kezdődni, tehát én már nem hiszek a tudománynak. Az az érzésem, hogy a tudomány képviselői, önöket most nem számolom ide, igazából a tudósok úgy viselkednek, mint a jósok, úgy gondolom, hogy senki nem fogja a számon kérni száz év múlva a tudósokon azt, amit most mondtak, ezen kívül a klímaváltozás okát illetően. Miért van az, hogy Bajorországban a következőket lehet látni a kolostorokban, a középkorban például előfordult az, hogy januárban elkezdtek világozni a fák, és már februárban fiókák eh, jelentkeztek. Ezen kívül voltak olyan feljegyzések, és hogy teljes mértékben a január nagyon enyhe volt, de számos más ilyen feljegyzés van, vagy volt olyan is, amikor már márciusban cseresznyét árultak a piacokon, és nem Dél-Afrikából hozták be ezek, ezt a cseresznyét. Hogyha valakinek bármilyen fajta bizonyítékra van szüksége, azt nehezen tudja megtalálni a választ, mert én is ezt, ezt a választ keresem, hogy mi az oka igazából a klímaváltozás. personal. Köszönöm, Nesz úr. Nekem is van itt egy kis észrevételem. Meggyőződésem, hogy sokan Európában egyetértenek az ön szkepticizmusával. Véleményem szerint ez bizonyos szempontból a szakértők szerepéhez is kapcsolódik, hiszen sokkal világosabban kellene szólniuk arról, hogy mi is történik igazából. A politikusoknak is megvan a maguk felelőssége ebben, hiszen ők sem fogalmaznak elég világosan a klímaváltozás kapcsolatosan. Micsekovszki úrnak adom meg a szót. Nagyon köszönöm, elnök úr. csatlakoznék ahhoz, amit Desz kolléga, illetve az elő, illetve maga az elnök is mondott. Én Lengyelországból érkeztem most Brüsszelbe, nagyon hideg van, nagyon kemény a tél nálunk, és a közvélemény már csak ezért is nagyon szkeptikusan áll hozzá a klímaváltozási kérdésekhez, az általános felmelegedési problémákhoz. Nagy figyelemmel hallgattam a meghívott professzorokat. Én próbálok hinni önöknek. Mégis fölmerül bennem a kérdés, hogy hogyan tudjuk a közvéleményt meggyőzni az emberek kérdéseket tesznek föl, megkérdezik, hogy mi az értelme ennek az egész harcnak a klímaváltozás elleni harcnak. Legalábbis a mezőgazdaság területén ez az igazság. Próbáljuk meggyőzni a mezőgazdasági vállalkozókat, hogy változtassák meg a gazdálkodási módjukat, másképp takarmányozzák az állataikat, mert így meg tudjuk védeni az Antarktisznak a jéghegyeit, de amikor dinoszauruszok voltak a Földön, akkor ott mennyi volt a metánkibocsátás, és hogyan hatottak a dinoszauruszok a klímára? A dinoszauruszok kihaltak, persze többféle elmélet létezik, hogy miért, de az egyik elképzelés az, hogy nem is a klímaváltozás miatt haltak ki, hanem másokból. Minden esetre az emberek kérdéseket tesznek föl hogyha azt akarjuk, hogy komolyan vegyenek minket, akkor magyarázattal kell előállnunk, racionális magyarázatokat kell, hogy adjunk válaszként, meg kell, hogy tudjuk győzni az embereket, mert egyébként csak még szkeptikusabb lesz mindenki. Véleményem szerint ez a tudományos nyelvezet érthetőbb kellene, hogy legyen mindenki számára. Köszönöm. Most még két előadónk van. De elnézést, most Kapola Santos úr két szót. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék röviden köszönetet mondani az előadóknak, és szeretnék az előadónak is gratulálni, mert nagyon koherens a jelentés. A klímaváltozásokat úgy kell tekinteni, hogy ezek akár tehát ezek az aspektusok, amelyeket ma megvizsgálunk, nagyon hasznosak lesznek a kap jövőjének kialakítása területén is hiszen egyrészt fölmérjük a problémákat, de konkrét megoldásokat is már most tudunk tervezni, és ezek befolyásolhatják a szakpolitikai intézkedéseket. Két konkrét kérdésem lenne a szakértőkhöz. Van egy sor megoldásunk, amivel lehet korlátozni a klímaváltozás problémáit. A legjobb az, hogyha ezeket a az intézkedéseket közösen használjuk. Mindez költséggel jár, és mindegyiknek más a költsége, és más a hatása is a probléma megoldására. A leggazdaságosabb megoldás az erdősítés lenne. Úgyhogy az egyes megoldásokat súlyozni kellene. Tudnunk kellene, hogy melyek a leghatékonyabb megoldások, és melyek hoznak a legrövidebb távon már eredményt. Az előadó beszélt az erdősítésről, és az erdőgazdálkodási problémákról, és igazi közös erdőgazdálkodási politika lehetőségét említette. Hogyha a legjobb megoldás az erdővel fedett területek fokozása, növelése az Európai Unióban a széndiokszid befogás céljából, akkor közös célokat kellene kitűzni erdőgazdálkodási területen is, erdőtelepítésre vonatkozóan is, egész Európára vonatkozóan. Köszönöm. Utolsó hozzászóló az első körben, Hennes asszony. Köszönöm, elnök úr. Az az igazság, hogy több éve halljuk eh, ezeket az apokaliptikus előrejelzéseket eh, ebben a témakörben. Amikor az egyetemen tanultam, akkor eh, a földrajz szakon klimatológiát is tanultunk, és beszéltünk arról, hogy globálisan vannak hidegebb és melegebb időszakok, és pontosan így lehetett, hogy megjelent az emberiség a Földön a dinoszauruszok időszaka után. Ez olyan régi időszak, hogy igazából a Föld történetének időszakaival számíthatjuk. Úgyhogy gyakorlatilag, amikor azt mondják, hogy elárasztja a kontinenseket, a, a tenger, akkor igazából ö, ö, olyan előrejelzésekről beszélnek, amelyek csak találgatások, és végső soron ö, most folyamatosan várjuk, látjuk, olvassuk, amivel fenyegetnek minket, és sokszor arról van szó, hogy fontos volna az, a józan észre hallgatni. Egy dinamikus rendszerről beszélünk, amikor az éghajlatról beszélünk, amelynek vannak melegebb és hidegebb időszakai, és ez a normális. Az emberiség történelmében eh, ez egy rövid időszak, nem látjuk annyira ezeket a változásokat. Csökkentenünk kell a CO2 kibocsátást, de ez nem felelősség kérdése, de szerintem ennek nincsen egy ilyen klíma kataklizmához semmi köze, hanem ez egy kötelezettségünk, emberek vagyunk, és figyelembe kell tar- vennünk a környezetünk követelményeit, hogy a gyermekeink számára is élhető világot hagyományozzunk tovább. Itt most nem a mezőgazdaság elleni fellépésről van szó, nem szabad, hogy meggazdagodjanak és nemzetközi díjakat kapjanak emberek ebben a témakörben, hiszen sok kutató és akár az Európai Unión belül sok ember igazi kárt okoz a termelőknek. A múltban például az, a növényegészségügyi kérdéseket is kihasználták, a különböző nagyhatalommal rendelkező cégek. Az elsődleges szektor szempontjából nagyon lényeges ez a kérdés. Nagyon sokan meggazdagodtak az emberek tudatlanságából és tájékozatlanságából. A kap szempontjából természetesen ahhoz kell hozzájárulni, hogy a jövő generációi számára megfelelő környezetet hagyjunk magunk után, és ez a vidékfejlesztéséhez is kapcsolódik, illetve a, a, az erdőgazdálkodáshoz. Úgy tűnik, hogy továbbra is az elsődleges ágazattal kell foglalkoznunk, és a talaj erózió ellen is küzdenünk kell a mezőgazdasági, vidéki kultúrák fenntartása érdekében. A jövő szempontjából nagyon fontos politikának kell megtartanunk a mezőgazdasági politikát, ami pedig az előadó által előadottakat illeti. Egyetértek jelentésével, de van egy kétségem, mégpedig a karbon lábnyommal kapcsolatosan. Semmiféle tudományos módszer mutatta be azt, hogy megfelelően ki lehet számítani ezt a lábnyom méretet pontosan, és addig nem is szabad erről beszélnünk, amíg ez meg nem történik, mert ha nincsen tudományos módszer erre, nem tudjuk bizonyítani ezeket az adatokat, és nem lehetünk biztosak abban, hogy a többi ország, a harmadik országok ugyanazt fogják tenni, mint mi, éppen ezért túlságosan nagy terhet rónánk a termelőinkre, anélkül, hogy mások ezt viszonoznák. Amíg nincsenek adatunk, nincsenek tudományos adataink erről, addig szerintem ne tévedjünk erre a területre. Prima parte a dezbaterii de astăzi, a doua parte va avea loc... Köszönöm, ezzel lezárjuk a vitának az első részét. A második vitakörre akkor fog sor kerülni, hogyha a további prezentációkat már meghallgattuk. Átadom a szót újra a szakértőknek, és kérem, hogy reagáljanak a kollégák által föltett kérdésekre, illetve a megjegyzésekre, amelyek elhangzottak. Kérem, hogy gazdálkodjanak jól az idővel, mert a napi rendünket szeretném tartani. Rajkowski úr, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Elhangzott egy specifikus kérdés, amire szeretnék reagálni, a mezőgazdaság és a fenntartó technikák, konzerváló technikák. Háromszor kell, hogy étkezzünk egy nap a fejlődő országokban, az emberek, hogyha egyszer esznek egy nap, akkor már szerencsések. A mezőgazdaságnak hatalmas szerepe van az élelmiszerellátásban, a társadalom minden tagja számára. Az egyik dolog, amit a mezőgazdaságban megtehetünk, hogy csökkentjük, minimálisra csökkentjük a mezőgazdasági rendszerrel megzavart talajt, a talajerózió és többféle talajlebomlás kell csökkentenünk és korlátoznunk. Konkrét technikákat kell kialakítani arra, hogy stabil, fenntartható legyen a mezőgazdasági ökoszisztéma. Kevésbé intenzív gazdálkodással, kevesebb széndiokszid kibocsátása kerül sor rövid távon. A gazdálkodók nagyon jól tudják, hogy amikor mély a szántás, akkor a talajt mélyebben megzavarjuk, és maximális széndioxid szabadul fel, ami negatív hatásokkal jár. Tehát az intenzív mezőgazdaság, az intenzív gazdálkodást kevésbé intenzív szántással is el lehet érni. Hatékonyabbaknak kell, hogy legyünk, illetve a széndiokszidot be, meg kell próbálnunk befogni a gazdálkodóknak ebben, mint földművelőknek nagyon nagy szerepe van. Meg kell találnunk azt a megoldást, hogy a zöld felületeket megtartsuk, amennyi széndiokszidot lehet befogjunk, azért, hogy a termelési rendszerünket fenntarthassuk. Röviden összefoglalnám. Egy dolog, amit a mezőgazdaságban megtehetünk, hogy minimalizáljuk a talaj zavarását, a talaj megmunkálás mélységét gyakorlatilag, mert annál kevesebb lesz a széndiokszid kibocsátása. A második, a vetési rendszer és a rotációval próbáljuk föntartani a zöld területeket minél nagyobb szinten, és amilyen hosszan csak lehet. Itt előre tudunk lépni, és itt minimalizálni tudjuk ezekkel az eszközökkel a, gazdaság, a mezőgazdaság hatását. Give the others a chance to reply. <laughs> Többieknek is lehetőséget adok a válaszadásra. Frank Amara úr, öné a szó. Um, I will try to respond to... Megpróbálok uh, néhány kérdésre választ adni, legalábbis néhányra, amelyet feltettek a, az előadásommal kapcsolatban. Az egyik dolog az az, hogy mi a mezőgazdaság szerepe a problémában, illetve a megoldásban. Néhány kérdező azt kérdezte meg, hogy hogyan is járul ehhez hozzá a mezőgazdaság. Ez jogos kérdés, hiszen régóta vannak állatok, viszont a klímaváltozás csak mostanában jelentkezett. Ez teljes mértékben így van, és amit, amivel foglalkoznunk kell, az, amit az IPCC is meghatározott, ez a fajta elszámoltatatosági rendszer, és ugye bele kell vonni ebbe a rendszerbe a mezőgazdaságot és Írországot említeném, hiszen itt ismerem jobban a helyzetet. A mezőgazdaság, tehát összességében az ország kibocsátása 22%-kal növekedett, de ugyanakkor a mezőgazdasággal okozott kibocsátás csökkent, a az élelem, élelmiszer termelés pedig nőtt, tehát Írország esetében a mezőgazdaság nem járult annyira hozzá a problémához 1990 óta. Sőt, több élelmiszert is jelentett a mezőgazdaság Írország számára, és mi exportálunk is élelmiszereket. Tehát láthatják, hogy ebből a szempontból egy kicsit igazságtalan a mezőgazdaságot hibáztatni a megnövekedett üvegházigázok kibocsátása miatt. Ha megnézzük Írországot, és hogy honnan származnak a kibocsátások, akkor azt láthatjuk, hogy főként a közlekedésből származik ez. Megemelkedett a járművek száma, és megemelkedett a járművek által megtett út mennyisége is. Tehát innen származik nálunk a kibocsátás az a fajta rendszer, amelyel kiszámoljuk a kibocsátást a mezőgazdaságból, ennek alapján egy negyedét teszi ki a mezőgazdaság a kibocsátósoknak. Európában magasabb az aránya, és pont ezért vagyunk itt ma, mert a mezőgazdaság kibocsátások európai szinten magasabbak, de mindenképpen eh, jogos a kérdésük. A többi kérdés eh, hasonló témához kötődött, hogy milyen mértékben járulnak hozzá a kérdőzők a metán kibocsátáshoz. A metán nagy része az atmoszférában nem a mezőgazdaságból származik, anaerob folyamatokból, például a lápokban, de amit belevá, beleszámolnak a mérlekbe, az mindenképpen az ember által okozott kibocsátás, és ennek kapcsán a hús is ide tartozik, és így a kérődzők is. Tehát ez az az fajta számolási rendszer, amelyben megállapodtak, és ez alapján számoljuk ide a kérődzőket is. Számos eh, ember megkérdezte azt is, hogy az EU eh, mezőgazdaságába belefoglalják-e eh, a behozott élelmiszereket. Igen, bele kellene ezt számolni. Egyrésztről azt lehetne mondani, hogy ez történik, és ezért kell óvatosnak lennünk az úgynevezett széndiokszid láb, láb, lenyomattal ez szinte már egy filozófiai jellegű kérdés, ki felel a kibocsátásokért? Az az ország, amely előállítja a terméket, vagy az az ország, amely felhasználja az előállított terméket? A jelenlegi rendszer értelmében a felhasználó ország felel ezért. Tehát például, hogyha foszilis forrásokat alkalmazunk, akkor azt a felhasználási országban számolják be az előállítók, nekik nem kell ezt beleszámolni a kibocsátásokba, de mint Írország, mint élelmiszerelőállító ország húst állít elő, és ezt exportálja, akkor Írországnak figyelembe kell vennie a kibocsátást, és nem pedig annak az országnak, amely felhasználja azt. Tehát ez ismételten egy olyan kérdés, amely a politikusokat érinti, önök kell ezzel foglalkozniuk. Sokkal alapvetőbb jellegű kérdés az az, hogy hol lehet a legjobban előállítani a az élelmiszereket, amelyekre a bolygónak szüksége van. A lehető legjobban kell kihasználni az erőforrásainkat, és így kell a lehető legalacsonyabb, vagy a legjobb karbon intenzitással előállítani az élelmiszereket. A már meglévő földeket kell felhasználni, nem pedig újakat kell bevonni az élelmiszer előállításba nem ismerem a pontos adatokat, de ugyanannyi a kibocsátás az új területek felhasználásából, mint a jelenlegi kibocsátás. Ezt az ENSZ számolta ki 2008-ban, tehát egyértelmű az üzenet, hogy a már meglévő területeket kell a leghatékonyabban kihasználni, ahhoz, hogy elállítsuk az élelmiszereinket, mielőtt még új területeket vonnánk be a termelésbe. Ahogy mondtam a beszédemben és az Európai Unió mezőgazdasága eléggé hatékony, ami az élelmiszertermelést illeti. És a kibocsátás termékkilogramonkénti arányában is hatékony. Sokan kérdeztek, a takarmányhatékonyságról. Ez is egy olyan kérdés, amelyek kapcsolatban úgy gondolom, hogy nagyon hasznos ez a stratégia a mezőgazdaságunk számára, az, tehát mindenképpen olyan takarmányt kell használni, mi hatékonyak. Nincsen, nincsenek olyan állatok, amelyeket vegyanyagokkal táplálunk, lehetnek használni de mindenképpen lehet növelni a hatékonyságot úgy, hogyha jobb takarmányokat alkalmazunk. Én erről beszéltem, és ezt kell folytatnunk. Mások feltették azt a kérdést, hogy mennyire jók az adatok a klímaváltozással kapcsolatban. Én állatokkal foglalkozok, nem a klímaváltozással, tehát nem igazán tudok eh, igazi választ adni erre a kérdésre, de ez alapvető kérdést vett fel azzal kapcsolatban, hogy mi szakértők és önök politikusok mit tesznek ebben a vitában. A helyzet az az, hogy csak akkor tudunk előrelépni, hogyha mindenkit bevonunk ebbe a vitába, és jelenleg csak olyan alkalmazásokat lehet, olyan intézkedéseket végrehajtani, amely mindenki számára előnyös. Ha megnézzük az elérhető technológiákat, amelyeket szeretnénk kifejleszteni, akkor olyan technológiákra kell koncentrálni, amely mindenki számára előnyös, amely előnyös a mezőgazdaság számára, illetve a kibocsátás csökkentés szempontjából is előnyös. Csak az ilyenfajta megoldásokkal tudunk széleskörű elfogadottságra szert tenni a gazdálkodók körében. Sokan azt is kérdezt, kérdezték, hogy hol vannak a legjobb megoldások, hol vannak az igazi mindenki számára előnyel járó megoldások. Néhányat szeretnék felsorolni. Ezt úgy is lehetne nevezni, hogy növeljük a hatékonyságát a termelékenységünknek, vagy jobban használjuk fel az erőferés, erőforrásainkat a mezőgazdaságban, mindegy, hogy hogy hívjuk ezt, de úgy kell a termelékenységet végrehajtani, hogy a lehető legjobb kihasználjuk a, erőforrásokat, és hogy maximum outputot kapjunk így. Ennek jó példája az, hogy a nitrogén trágyákat jól felhasználják, és amit mutattam, azok az adatok, azok azt mutatták, hogyha hogyha ez megfelelően történik, akkor valóban nagyobb lesz az output, és ez mindenki számára előnyös, így csökkenteni lehet a kibocsátásokat, nagyobb termelékenységet lehet elérni, és ez jó a gazdálkodók számára is, hiszen kevesebb pénzt kell kiadniuk a trágyára. Tehát eh, jó példát mutattam arra, hogy hogyan lehet jól felhasználni az erőforrásokat. Ez a kulcsa a stratégiánknak. Megfelelően eh, kell használni a különböző rendszereinket, és eh, Ampéri kutatásokat illeti, meg kell néznünk, hogy mik a legjobb kezelési stratégiák. Nagyon sok kutatást végeztek el az elmúlt 15-20 évben azzal kapcsolatban, hogy mi a, a mi a szén megkötése a mezőgazdálkodásnak. Úgy vélem, hogy ezt a fajta megközelítést kell alkalmaznunk. Azt, hogy például említettem, hogy a hüvelyeseket jobban kell alkalmazni, de mivel én állatokkal foglalkozok, és viszonylag az állatok által okozott kibocsátás alacsony, és nincsen sok technológia arra, hogy ezt még jobban ö, csökkentsük, de a takarmány hatékonyság lesz a kulcsfontosságú. A tenyészállatok esetében, hogy most normális tenyésztést alkalmazunk, vagy a, az alacsony kibocsátású állatokra helyezzük a hangsúlyt, ez is egy másik fajta megközelítés lesz, de nagyon fontos az, hogy a nitrát kibocsátást lehessen csökkenteni az állatok esetében, hogyha ezt, lehet, ezt el lehetne érni a, a kérődzőknél, az hasznos lenne, és a modern gén technológiákkal, a mikrobiológiával jobban meg lehetne érteni a kérődzők esetében a kibocsátást, mert ez lenne mindenki számára előnyös helyzet. Lehet, hogy már korábban is ö, utalni erre. A 10-12 százalék az energiának, amelyet elfogyaszt az állat, az, az elvész. Tehát mindenképpen egy olyan stratégia ez, amelyet én Horizon Scanningnek e, mutattam be az előadásomban. És sajnálom, hogy ilyen sokáig beszéltem, tisztelt elnök. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném, hogy a Cook úr reagálna a felvetett kérdésekre. Köszönöm. Csak néhányat szeretnék kiemelni, és az én célom az volt az előadásomban, hogy hangsúlyozom, hogy milyen sokféle előnyel jár a kap bizonyos szempontú felülvizsgálata, nem csak a klímaváltozás szempontjából, bár ez nagyon fontos a biodiverzitás szempontjából, és a közjó szempontjából. A gyors előrelépési lehetőségek, ahogyan Omara úr is említette, ott rejlenek, hogy csökkenne az input a mezőgazdaság szempontjából. Itt előnyt érhetünk el a költségmegtakarítás szempontjából, a gazdálkodók költségei szempontjából, csökkentve a környezetszennyezést, és csökkentenénk a szennyezés helyrehozásának költségét. Vonatkozik ez a szállításra, a műtrágya felhasználásra, ami pedig a közjót illeti, és hogy a gazdálkodók most beszélik-e azt a nyelvet, amiben figyelembe vesszük a közjót, az én válaszom, hogyha van egy közös agrárpolitika, ahol a kifizetések a közjóhoz kapcsolódnak, és a gazdálkodók és a politikusok, akkor nagyon gyorsan megértenék, hogy mi a közjó, ezen a nyelven beszélnének, ez kiigazítaná a jelenlegi hibákat. Nagyon fontos, hogy tudásátadásra kerüljön sor, a tudósok, a, a szakértők és a gazdálkodók között. Aztán szó volt a széndiokszid kibocsátással kapcsolatos kérdésekről. A legfontosabb az, hogy biztosítani tudjuk, hogy nem exportáljuk a saját problémáinkat más országokba. Úgy kell irányítanunk a mezőgazdaságunkat, hogy fenntartható legyen, és csökkentsük a kibocsátásokat. És ez az utolsó észrevételem reagálva arra a kérdésre, hogy milyen fajta mezőgazdaságot szeretnénk, és persze ez nagyon nehéz kérdés, nincsen egyetlen válasz erre, olyan mezőgazdaságra van szükségünk, amely összehangolódik a környezettel. Ez a megfelelő mezőgazdaság, vagyis, hogy ne próbáljuk a talaj természetét megváltoztatni, a, az időjárást megváltoztatni, hanem dolgozunk abból, amink van. Senki nem szólt erről ma délelőtt, a kérdések sem vetették fel, vagyis a víz fontosságáról. A víz és a klímaváltozás összefüggései, erre nem fordítottunk elő figyelmet. Köszönöm. köszönetet mondok a szakértőknek, folytatjuk a meghallgatást. A következő előadások, két előadás lesz két szakértőtől. Köszönöm, hogy eljöttek a körünkbe. Szarovszki úr az első előadó. Ő olyan ö, forgatókönyveket mutat be, amelyek a klímaváltozással foglalkoznak, a különböző szakpolitikai lehetőségek összefüggésében a kap tekintetében. Szarovszki úr. Chwileczkę, panie przewodniczący, już się tylko spróbuję. E, Köszönöm, elnök úr. Remélem, hogy elindul az előadás. Köszönöm szépen a meghívást, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt önök előtt beszélhetek. Nem rejtem véke alá azt a tényt, hogy eh, ahogyan halljuk ezeket az érveket, persze kialakul az emberben egyfajta szkepticizmus az elhangzottakkal kapcsolatosan, ez csak természetes. Vannak olyan dolgok, amelyek lehet, hogy megtörténnek, de nem feltétlenül. A legfontosabb, hogy gondolkozzunk hosszú távon, tudjuk elképzelni, hogy van olyan, hogy klímaváltozás, klímavariáció, az éghajlatváltozás bizonyos időszakokban előfordul. Ennek a hatását próbáljuk csökkenteni a mezőgazdaság területén. Nagyon részletes tájékoztatást kaptunk ma erről a témakörről. Ha megnézik, Európa időjárás térképét, olyas, olyan dolgok láthatóak itt, amelyek érdekesnek tűnhetnek. Például az évszázad végére jelzi előre az éves középhőmérsékletet, ebben történő változást ez a forgatókönyv. a kontinens észak és déli része között nagy különbség van, délen nagy deficitet találunk. A mai problémánk már nagyon hosszú ideje foglalkoztatja a szakértőket, megpróbáljuk megtalálni, hogy milyen százalékos mértékben vesz részt az, a mezőgazdaság ezekben a változásokban, vagy kibocsátásokban. Azt tudjuk, hogy 9 százalék körüli a mezőgazdaság része. Az is felmerül, mint kérdés, hogy vajon a mezőgazdaság okozza -e ezeket a változásokat. Nagyon nehéz megállapítani, hogy hogy mennyi, milyen mértékben ember által előidézett, és milyen mértékben természetes ez a változás sorozat. Körültekintően kell tehát gondolkodnunk, nem szabad, hogy belefussunk különböző csapdákba. Ha nézzük a CO2 kibocsátásokat, és egyéb szempontokat. Ezek részei a mezőgazdaságban az energiakörforgásnak. Áttekintve az üvegház hatást okozó gázok kibocsátását, ebből 9%-ot képvisel a mezőgazdaság összességében. Ezt összefüggésében kell tekinteni más forrásokból is jelentős kibocsátások származnak, tehát ezt ilyen perspektívában kell tekinteni. Na, prowadzić do ograniczenia emisji. Úgy gondolom, hogy a kibocsátás csökkentés előnyökkel járhat a mezőgazdaság számára is, ha megfelelően hajtjuk végre. A McKenzie társaság szervezett egy ilyen intézkedés sorozatot Lengyelországban, illetve egy kutatást, amelynek a célja az volt, hogy csökkenjen a kibocsátás mértéke. A mezőgazdaság az egyik olyan ágazat, ahol valóban lehetőség van arra, hogy csökkentsük a kárt, károkat, hatásokat és a kibocsátásokat. Persze ennek megvan a költsége megpróbáljuk megvizsgálni a költségtényezőket, de vannak ennek más összetevői, más dimenziói is. Megvizsgálva a hatásokat, a klímaváltozás hatásait a mezőgazdaságra nézve, akkor beszélünk vízhiányról, szárazságról, új növénybetegségekről, kártevőkről, Ezeknek a hatását meg kell vizsgálni a gazdaság egészére. Például a burgonya esetében Lengyelországban megjelent az állítások szerint egy olyan kártevő, ami miatt 40%-kal csökkenni fog a burgonya termés Lengyelországban, ha így folytatódnak a trendek, mint ahogyan most látjuk őket. Aztán látjuk a, a hő okozta károkat, a hő okozta stresszt az állatok esetében. Változhat a vegetáció jellege. Ez azt jelenti, hogy például olyan térségekben, ahol eddig nem volt lehetőség a mezőgazdasági művelésre, a jövőben különböző terményeket lehet előállítani. Ennek persze a hátulütője az, hogy más térségekben pedig a szárazság lehetetlenné teszi a mezőgazdasági termelést olyan területeken, ahol korábban ez szokásban volt. ha megnézik ezeket a szimulációkat, 2080-ra végeztünk előrejelzéseket, az 1961-1990-es időszak alapján, illetve ezzel összehasonlítva. Ez egy nagyon érdekes feladat volt, várhatóan vízellátás problémákkal találkozunk majd, és majd meg kell látnunk, hogy a, az agrotechnológia milyen, mennyis, milyen mértékben siet segítségünkre. Itt látható Európa termelési térképe, terménytérképe, és a hozamokat áttekintve látható, hogy hogyan változnak majd Észak-Európában, illetve Dél-Európában a várható termés átlagok. Nagyon fontos problémákat vetesz fel. A politikusok és a gazdálkodók is tudatában kell, hogy legyenek, hogy ezek a változások bekövetkezhetnek elég nagy valószínűséggel, és egyfajta tudatosság növelésre van itt szükség. Hiszen a gazdálkodókra közvetlen hatással lehetnek ezek a változások, érintheti a megélhetésüket a klímaváltozás. A gazdálkodók egyébként is sok változást kell, hogy megéljenek, ehhez alkalmazkodniuk kell. Persze erre lehetőséget is kell nekik adni, technológiai, módszertani lehetőségeket. A gazdálkodással foglalkozók szempontjából ez nagyon lényeges kérdés. Tudatosítani kell bennük, hogy ilyen változásokra van szükség, és ilyen változások várhatók. Ebben segítségre van szükségük, tudniuk kell, hogy hogyan alkalmazkodhatnak az új körülményekhez. És milyen irányban kell változtatni az eddigi termelési módszereken. Sokszor európai térképeket mutogatunk, de természetesen a megoldás mindig lokális kell, hogy legyen. Minden régiónak megvannak a helyi sajátosságai. Nem működik itt egy mindenkit átfogó megoldás. Nem is csak nemzeti szintről beszélek, hanem regionális, nemzetek alatti szintről. Helyi regionális szintek fogják itt a legnagyobb szerepet játszani. Az ajánlásaink találhatók itt a hatáscsökkentéssel kapcsolatosan, ami pedig az alkalmazkodást illeti, nagyon lényeges kérdéskör ez, már ami az ajánlásainkat illeti. Hosszú távú szakpolitikára van szükség, ilyet kell kidolgozni és alkalmazni. Hosszú távon kell a jövőre tekinteni, egy olyan idő síkon kell mozognunk, amelynek a vételével előre tudjuk jelezni, például, hogy milyen változások várhatók a vízgazdálkodás szempontjából. A gazdaságok kezelése, irányítása szempontjából is lényeges kérdés ez, hogyan tudnak ők alkalmazkodni a klímaváltozáshoz. Aztán van még egy nagyon fontos elem, amely szóba került a vitáink során, ez nagyon nagy jelentőségű, hogyha a mezőgazdasági termelést megfelelő szinten kívánjuk tartani, akkor el kell ismernünk, fel kell ismernünk, hogy földhiány van. Ütköznek az érdekek a mezőgazdaság és a regionális politika között. Több termőföldre lesz szükség, hogy fent tudjuk tartani a termelési szinteket olyan szinten, amihez hozzászoktunk. Na, ezzel felmerülnek már problémák. Reméljük, hogy a kutatók ebben segítségünkre sietnek, például új termények ki fejlesztésével, új termék, terményfajták kinemesítésével. Természetesen nem egyik napról a másikra tudjuk úgy megváltoztatni a kapot, hogy a kárcsökkentés célkitűzéseit ezzel el tudjuk érni. Egyfajta olyan finanszírozási szük, rendszerre van szükség, amely megoldja ezeket a kérdéseket. Végső soron az éghajlatváltozási dimenziót is figyelembe kell venni. Az jó gyakorlatok alkalmazása is igen lényeges, a klímaváltozás kockázatának a figyelembevétele új eszközökkel kutatásfejlesztési programok végrehajtása, ez is nagyon lényeges feladat. Aztán össze kell kapcsolni a tudományos világot, illetve a mezőgazdasági gyakorlat világát. Ez egy nagyon fontos kapcsolat a két terület között. Ez segíti elő a valós fellépést. Amit ma hallottunk, nagyon jó alkalom arra, hogy ezt a fajta eszmecserét lefolytassuk, és az együttműködést. Mindannyiunk ugyanazzal a problémával néz szembe, és úgy gondolom, hogy több szem többet lát viszlet. Köszönöm szépen. Az ötödik szakértőnk, aki ma beszélni fog hozzánk, az Jan Verhagen, aki a Wageningeni Egyetem kutatóközpontjából érkezett, és arról fog beszélni, hogy hogyan tud a mezőgazdaság alkalmazkodni a klímaváltozáshoz. Verhagen úr, öné a szó. Köszönöm szépen! angolul uh, készítettem elő a diákat, de aztán rájöttem, hogy hollandul is tudok erről beszélni. Az előadásom a mezőgazdaságról és a klímaváltozásról fog szólni, és egy kicsit fogok beszélni majd a kapról, és az első pontként azt mondanám el, hogy a klímaváltozás globális jelenség, és a hatásai ennek egyenlőtlenül oszlanak el, nem csak Európában vannak problémák, hanem máshol is, és vannak rendszeresen előforduló problémák, például Afriká, Afrikában, a Szaharában nagyon fontos erre ügyelni, Európában, Észak és Dél-Európában között lehet különbséget tenni. Ausztráliában is nagyon komolyan veszik ezt a problémát, és nagyon sokat tanulhatunk az ausztráloktól. Ez a dia az IPCC-től származik egyébként. Mik a következményei a klímaváltozásnak? Vannak bizonyos hatások, amelyek a növényekre, illetve az állatokra kihatnak, csökken a termelékenység, az esők megváltozása miatt növekedik a hőmérséklet, és egyre több gyomnövény is megjelenthet, de vannak azért pozitív hatások is, ugyanis bizonyos területeken nagyobb lesz a vízfelhasználás hatékonysága, és ez is összefügg a széndioksziddal. Ezen kívül hosszabb lehet a termesztési periódus is, azonban mellékhatás az, hogy lehetnek aszályok, jégesők, viharok, áradások és ezek nagyon rossz hatással lehetnek. Vannak, köz, vannak indirekt hatások is, amelyek kihatnak például a tengerszint növekedésére, vagy például a sós víz megjelenésére, ez nagyon fontos Hollandia számára. Például bizonyos területeken ez kihat a mezőgazdaság minőségére is Hollandiában. Ezen kívül úgyfajta megbetegedések is előfordulhatnak. Gyorsabban is terjednek ezek az újfajta betegségek, és világszinten megváltozik az élelmiszerek ára is, ezt is láthatjuk. Ezt nagyon nehéz bebizonyítani, de mindenképpen ezt újra láthatjuk. És természetesen a különböző struktúrákra nehezedő károk az asszály, az áradások miatt Európában is láthatunk ilyenfajta áradásokat. A mezőgazdaság és a klímaváltozás nagyon is összefügg egymással, hiszen a mezőgazdaság függ az időjárástól, illetve így a klímától is. A adaptáció, illetve az enyhítés egymással összefüggenek. A, hogyha megváltozik a mezőgazdaság, az kihat a klímaváltozásra is. Mindenképpen egy biztonságos klímapolitikára van szükség, és egy klímabarát politikára van szükség, tehát minél kevesebb kibocsátásra. Egyértelmű az is, hogy a klímaváltozás más változásokkal is összefügg, gazdasági, technológiai változások nagyon fontosak. A politika is meghatározó volt az európai mezőgazdaságban. Ezeket a megközelítéseket kell valahogy összefonni a klímaváltozás leküzdésére a mezőgazdaságban. És választani kell aközött, hogy másképp csinálunk a dolgokat, vagy másfajta dolgokat választunk. A gazdálkodók például választhatnak, aközött, hogy új növényeket kezdenek el termeszteni. Ebben segített a klímaváltozás. Hollandiában egyértelmű, hogy itt változtatni kell, vagy más fajta termelésre átállni, újfajta gazdálkodási struktúrát létrehozni, ez egy opció lehet. De hogy ez valóban szükséges, e, ez kérdés maradt. A döntés azok számára fontos ez, hiszen nekik is dönteniük kell. Elvégeztünk egy tanulmányt, európai szinten megnéztük azt, hogy milyen hatása van a klímaváltozásnak a mezőgazdaságra és megnéztük a piaci változásokat, és ezt a holland északi tartományok megbízásából tettük ezt, hiszen nagyon fontos a mezőgazdaság, meg kellett néznünk, hogy érdemesebb befektetni a mezőgazdaságba, vagy tovább kell lépni. Megnéztük, hogy hogyan változott a, a termelékenység, milyen helyzet ennek a technológiának, a klímának és a széndiokszidnak, a széndiokszidkibocsátásnak. Szén- és megnéztük azt is, hogy milyen a kereslet, és hogy hogyan használják a területet fel. A1 és B2 forgatókönyvet dolgoztunk ki, az A1 az a piaci helyzetet tárgyalja, a B2 pedig a regionális protekcionista megközelítés taglalta. Megnéztük, nem annyira könnyű, nem tudom megmutatni pontosan az ábrán a az adatokat, de Dél-Franciaországot vizsgáltuk meg. A klímaváltozás hatásai általában negatívnak mondhatóak egész Európára vonatkoztatva, de azt is láthatjuk, hogy a CO2 esetében mégis van valamilyen fajta pozitív előrelépés. Ha megnézzük a technológiát, a technológiai fejlettséget, akkor azt hogy ez nagyon fontos szerepet játszik. A második dián lehet látni azt, hogy négy forgatókönyvet ö, dolgoztunk ki. Az A1 esetében egészen magasan van a piros vonal, és ö, itt ez azt jelenti, hogy nagy lesz a termelékenység a technológiai fejlesztések miatt. Az A1 forgatókönyv tulajdonképpen óriási termelékenységet jósol meg, amely a technológiai erőlépéssel függ össze, különböző tenyészprogramokkal, pontosan arról van itt szó, amit hallhattunk az állattenyésztés kapcsán az előbb. Az A2 az a regionális szintet jelent, itt kevesebb, itt Lassabb ütemben haladnak a technológiai újítások, kisebb a technológiai csere. Ez nagyon fontos megállapítás. És ha megnéztük a termesztést, nem vettük bele a burgonya termesztést, amely nagyon fontos volt Hollandiában, mert néztük ezt 2050-ig, azt láthatjuk, hogy az A1, illetve a B2 esetében óriási különbségek vannak, és a termelékenységben és északnyugat Európában, Hollandiában, Franciaországban, Németországban pozitív változások tala, tapasztalhatóak, ez főként a technológiai változás miatt van így. Hogyha kiszámoljuk azt, hogy mi lesz majd a kereslet kínálat, akkor azt láthatjuk, hogy az A1 forgatókönyv esetében, ahol ö, ö, kevesebb lesz a kereslet globális szinten, tehát egy többlet lesz, tehát többet fognak termelni, mint amennyire szükség van gabonából. A B2 esetében pedig hiány fog jelentkezni, ez feszültséget teremthet. Azt láthatjuk, hogy 2050-ben milyen előjelzések vannak. Ugyanezt a vizsgálatot elvégeztük a burgonya esetében, és ha megnézzük a gabonatermelést, és hogy hova megy a termelés, ezek a piros és illetve a zöld területek, azt láthatjuk, hogy van egyfajta versenyképesség, egy verseny alakul itt ki. Megnéztük a népsűrűséget, illetve a gazdaságosági méretet. Nagyon fontos a népesség, mert a nagy népesség részéről nagyobb lesz a nyomás, és a gazdaságossági méret az is nagyon fontos, akkor azt láthatjuk, hogy az A, az, azt láthatjuk, hogy 2050-ben az A1 esetében főként Franciaország lesz mérvadó, más területek is fontosak, de Franciaország lesz a legfontosabb. A B2 esetében pedig inkább visszatérünk a 2005-ös sémához. Ezek határokon átnyúló dolgok a mezőség számára. Néhány ország esetében azt láthatjuk, hogy Észak-Hollandia, Észak-Németország nagyon fontos lesz. Tehát ez volt Európára jellemző. A klímaváltozás nagyon fontos hajtóerő, nem ez a legfontosabb. A, nagyon kevés a tapasztalatunk, ezzel nem tudjuk, hogy ez mit jelent a gazdálkodók számára. Azt is láthatjuk, hogy a klímaváltozás hatásai egyenlőtlenül osztanak el, ez nagyon fontos globális szinten, illetve európai szinten is. Az A1 forgatókönyv esetében az fog jelentkezni, hogy nagyobb lesz a regionális koncentráció. A technológiai fejlesztés is nagyon fontos, a kutatásfejlesztés kerül előtérbe, és az alkalmazkodás kapcsán nagyon fontosak a gazdálkodók, meg kell nézni, milyen problémáik vannak, hogyan lehet ezt ezzel változtatni, hogyan, mit tudnak megtanulni más régióktól. Például meg kell nézni, mint hogy Mexikóban a burgonyatermesztők termesztők hogyan bánnak a magas hőmérséklettel, mit lehet tenni az öntözés esetében, hogyan kell ehhez kiigazítani a gépparkot, tehát az alkalmazkodás nagyon is helyszínfüggő. Ezen kívül ez kihat a csökkentést, és hogyan bánnak a talajjal, az extrém események megjelenhetnek, lehet, lehetnek különböző betegségek, ez nagyon fontos a biológiai termesztés szempontjából. Az is fontos, illetve nem is igazán világos, hogy mi lesz ennek a, az alkalmazkodásnak a költsége és milyen szinten lehet elvégezni az alkalmazkodást. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Hogyha a kapot nézzük, akkor ebbe be lehetne építeni a hosszú következményeket. Vannak úgynevezett környezetbarát, klímabarát termékek, de meg kell nézni a különböző szolgáltatásokat is, olyan területeket, például, ahol nem a legfontosabb a mezőgazdaság, és mindig is össze kell kötni az alkalmazkodást a csökkentéssel, meg kell változtatni a fogyasztási és termelési mintákat is. Az a felelősségünk, hogy hogyan tudjuk ezt elérni, hogyha e, minden csak helyi szinten termelünk meg, annak is meg lesz a következménye, és e, még egyszer szeretném hangsúlyozni a kutatást és fejlesztést. Vannak olyan befektetések, amelyek hosszú távúak, van például egy, egy új variáns egy növénynek tíz év múlva térül meg, tehát állandó befektetésre van szükség. Ez volt az utolsó diám, köszönöm szépen a figyelmüket, és tisztelt elnök úr, várom a kérdéseket. mulțumesc domnului Verhagen și... Köszönöm szépen, Verhagen úr. Most megkezdjük a vitánkat. Pászon asszony a szó először. Tack, herr ordförande. Oh. Köszönöm, elnök úr. Nagy figyelemmel hallgattam meg az összes szakértői prezentációt. Szeretnék köszönetet mondani Löffel előadónak, mert kiváló a jelentése, amit összeállított, kiváló munkát végzett. Nagyon fontos, hogy kiindulási pontként tekintjük, tekintsük ezt a komplex megközelítést, ami a jelentésben szerepel. Mindennyiunknak ugyanazt kell tennünk, ugyanolyan optikán keresztül kell vizsgálnunk a részletkérdéseket. Egy csillagot nézünk, de az egész égbolthoz képest kell vizsgálnunk ennek a csillagnak az állását és a járását a mezőgazdaság és a klímaváltozás kérdéseinek a kapcsolatát így kell tekintenünk. Én nem vagyok biztos abban, hogy pontosan ezek azok a kibocsátások, amelyekre koncentrálnunk kell a mezőgazdaság és erdőgazdálkodási témákról szóló vitánkat. Lehet, hogy inkább a hangsúlyt a széndiokszid befogási, befogási képességre kellene helyeznünk. Ebben a kontextusban egész könnyű megérteni azt, hogy többféle előny származhat abból, hogyha a széndiokszidot a talajba be tudjuk fogni, illetve az erdők segítségével be tudjuk fogni. A vizeink minősége is jobb lesz így. Jobb lesz a levegő, tisztább lesz a levegő, a biodiverzitást is tudjuk fokozni. Lehet találni olyan mezőgazdasági módszereket, amelyek a talaj védelme érdekében szólnak. És így ki lehet alakítani olyan területeket, ahol jobb a talajminőség, és föl lehet tartani olyan területeket is, amelyeket nem vonunk művelésbe. Ezért gondolom úgy, hogy nagyon fontos, hogy inkább erre helyezzük a hangsúlyt. Próbáljuk fokozni azt, a képességét a talajnak, hogy be tudja fogni a széndiokszidot. így a mikrobiológiai szintű flóra minősége is jobb lesz. Őszintén megmondom, az a véleményem nekem is, hogy az egész témát kontextusában kell tekintenünk. Nem felejthetjük el azt sem, hogy sokan nem is hisznek az üvegházhatású gáz és a klímaváltozás közötti direkt kapcsolatban. Fel kell, hogy ismerjük, hogy a klímaváltozás már-már tény. Ez kell, hogy a kiinduló pont legyen a jövő mezőgazdasági szakpolitikája szempontjából. Most átérnék egy másik részletkérdésre. A jelenlegi mezőgazdasági és erőgazdálkodási technikák lehetővé tennék, hogy energia szempontból függetlenek lehessünk, hogyha a mezőgazdasági gépeket jobban tudjuk használni. Például minden mellékterméket föl kéne használnunk a mezőgazdaságból és az erdőgazdálkodásból, illetve az organikus hulladékokat is föl kellene használni teljes mértékben. Így sokkal jobban tudnánk kezelni a növényvédőszerek használatát, illetve ezek használatának a megszüntetését el lehetne így érni. Ezért is mondom azt, hogy komplex módon kell megközelítenünk ezeket a kérdéseket. Amikor mindenféle mezőgazdasági típusról beszélünk, intenzív vagy biogazdálkodás, nem hiszem, hogy csak egyetlen modellt kellene kiválasztanunk, és hogy egyetlen modell fenntartható mezőgazdaságot biztosítani a számunkra. Sőt, ellenkezőleg abban arról vagyok meggyőződve, hogy a régi és új technológiáknak egy megfelelő keverékét kell alkalmaznunk. Ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm szépen. Még egyszer köszönetet mondanék az előadónak, Löfval úrnak. Köszönöm szépen, José Borvéje szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék visszatérni röviden azokra a javaslatokra, amelyeket ma össze tudnánk állítani Az előadónk is hangsúlyozta azt, hogy a kap hatékony kell, hogy legyen gazdasági szempontból, környezeti szempontból és társadalmi szempontból is ez az az aspektus, amit nekünk követnünk kell. Tehát a mezőgazdaságot gazdasági szempontból is vizsgálnunk kell. Be tudjuk bizonyítani azt, hogy ezek a megoldások nem inkompatibilisek, tehát egy környezetvédelmi szempontból megfelelő megoldás egyáltalán nem biztos, hogy gazdaságilag hátrányos lenne. Az biztos, hogy vannak olyan rendszerek, amelyek környezetvédelmi szempontból károsak, viszont gazdaságilag rentabilisek az ipari modell például ilyen. De van egy olyan tanulmány, ami Franciaországban készült, a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium megbízásából készült ez a tanulmány. A tanulmány azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet a termőföldek egy részét hüvelyesek termesztésére használni. Tehát gabona helyett hüvelyesek termesztésére hogyan lehet átállítani ezeket a mezőgazdasági területeket. 2060-ra 300 ezer hektárról 1 millió hektárra növekedne a megművelt terület mértékbe, mértéke. Jelenleg például szóját importálunk Európába, deficites ez a mérlegünk, tehát többet importálunk, mint amennyit e- exportálunk. Ugyanakkor 40%-kal lehetne csökkenteni a szója importot, hogyha folyamatosan évi 7%-kal növelnénk a hüvelyesek termesztési mennyiségét. Ennek jelentős hatásai lennének, például kevesebb nitrogénmitregyet kellene használni, jobban be lehetne fogni a széndiokszidot. És mindez olcsóbb is lenne, növényvédőszer felhasználás csökkenése miatt, tehát egy bizonyos jobb egyensúly alakulhatnak ki. Környezetkompatibilis mezőgazdasági technológiákat kell alkalmaznunk, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem jelenti azt, hogy az új kap nem lesz gazdaságos. Nagyon fontos az alkalmazkodás. Ami a vetőmagvakat illeti, hogy javítani lehessen a vetőmagvakat, ennek a legjobb módszere az, hogyha maguk a mezőgazdasági vállalkozók részt vesznek a kutatásban, hiszen ők azok, akik a helyszínen azt látják, hogy melyek a legjobb magvak. Sikerszki Oriaszó. Jeśli można, ja <clears throat> trzy pytania, raczej problemy, jeśli by... Három kérdésem lenne, illetve három problémát szeretnék említeni. Először is szeretném megkérdezni a szakértőktől a következőket. Hogyan lehet a legjobban hasznosítani a földterületeinket, hogyan lehet meghatározni, hogy melyik területet mire használjuk, milyen uh, széndiokszid uh, kibocsátás csökkentő technológiákat lehet alkalmazni a mezőgazdaságban és az iparban. A szakbizottságunk kell, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, de az Európai Parlamentben mindenkit kell, hogy érintsen ez a téma. Ez egy nagyon átfogó kérdés. A következő kérdéskör, amit említeni szeretnék, a intenzív mezőgazdasági termékmennyiség növelése hogyan következhetne be anélkül, hogy ennek káros hatásai legyenek? Hogyan tudjuk intenzifikálni az előállítást, a termelést? Milyen skálát kéne megcéloznunk termelés szempontjából? Ha túl sok uh, állat uh, tenyésztésével foglalkozunk a rendelkezésre álló területhez képest, az nagyon hátrányos lehet környezetvédelmi szempontból. Véleményem szerint a legfontosabb probléma, és amire a megoldást finanszíroznunk kell, a vízgazdálkodás témája. Véleményem szerint a következő évtizedben az egyik legfontosabb tényező a víz lesz, ami korlátozni tudja a fejlődést, és korlátozni fogja a fejlődést. Szeretném azt is megkérdezni, hogy a kap jövője szempontjából mik a legfontosabb üzenetei a mai meghallgatásnak. Hangsúlyoznunk kell mindenképpen, hogy a kap mennyire fontos a klímaváltozással kapcsolatos témák szempontjából is. Hogy mennyire fontosak ezek a megoldások a fogyasztók szempontjából, általában a társadalom szempontjából. Sokan a kapra úgy tekintenek, mint ami csak a mezőgazdaságra korlátozik. És miért is? Mert például az élelmiszerellátás biztonsága témájában az élelmiszer biztonsága aspektusát nem vizsgáltuk. Emlékszem még arra, amikor 30 évvel ezelőtt Lengyelországban korlátozott volt az élelmiszerellátás, élelmiszerválság volt, és én a politikus félelmével nézem ezt a kérdést, és szerintem azonnal kell foglalkoznunk avval, hogy mit kell tennünk ezekben a témákban. A politikusoknak is meg kell, hogy értsék, hogy mennyire fontosak, mennyire súlyosak ezek a problémák. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Két rövid kérdésem lenne. Az egyik prezentáció elején volt egy nagyon fontos téma. Az első előrejelzések, esőzés előrejelzése 70 évre. Szeretném azt megkérdezni, hogy mennyire megbízható véleménye szerint, hogy ez tényleg be fog következni, tudva azt, hogy a hosszú távú előrejelzések általában nem megbízhatóak. Hogyha ez be fog következni, akkor komoly és nagymértékű bevándorlásra kell, hogy számítsunk a szárazat területekről. Egyáltalán bárki meg tudja mondani, hogy ez valóban be fog következni. Egy másik e, hozzászóló pedig a jelenlegi lengyelországi trendekről beszélt. Az utóbbi tíz években igazából az idő egyre hidegebb, és ez hogyan befolyásolta, arról volt szó, hogyan befolyásolta a burgonya termesztést. Ezekre kérem, hogy reagáljanak a szakértők. Köszönöm. Megginis asszony a szó. Uh, um, köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak is a munkáját ezen a ponton. Azt javasolnám, hogy talán a klímaváltozással kapcsolatos hangsúlyok elvonják a figyelmünket a, az erőforrás kezelésről. Talán a parlament ezt a kérdést is meg kellene, hogy vizsgálja. Vagyunk olyanok, akik szkeptik, kusak vagyunk a klímaváltozása kapcsolatosan, de az biztos, hogy az erőforrásainkat jobban kell kezelnünk. Egyfajta közös nevezőre van szükségünk, hogy előrelépést tudjunk elérni. A második észrevételem Sokan beszéltek ma délelőtt a különböző támogatási sémákról, rendszerekről. Ezekben nincsen megfelelő folytonosság, folyamatosság, erről beszéltek. És persze, amikor egy ilyen rendszert megszüntetnek, nyilván megszűnik a folytonosság. Erről talán bővebben beszélhetne az előadó. Aztán a talajművelés miért állnak ellen a minimális megkötésnek a művelési mértékben? Biztos van egy jó ok arra, hogy miért van ellenállás ennek a kérdésnek a megoldásában. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem használjuk fel a megfelelő tudást, a legjobb tudást, ami rendelkezésre áll jelen pillanatban, a legjobb ismereteket, különösen nem a gazdaságokban. A gazdálkodók inkább űrlapokat töltenek ki, sokkal kevesebb energiát tudnak fordítani a jó gyakorlatokra, a talaj kezelésre, és ezt szakpolitikai szinten kell megoldani ezt a kérdést nem beszéltünk eleget a mezőgazdaság nyereségességéről, hogyha nem, nincsen bevételük a gazdálkodóknak, akkor nem tudnak beruházásokat eszközölni. Talán ezzel kapcsolatosan is érdekelne az ön véleménye. Köszönöm. Az utolsó felszólaló Housing úr. Tessék. Ja, es kommt mir jetzt das Fazit zu dieser Végezetül szeretnék még visszatérni az előző vitára. Természetesen majd a jelentéskészítő is szóhoz jut. Ami engem meglepett, hogy mennyire vitatkoznak a különböző adatokról. Globális trendel állunk szemben, ezt nem lehet tagadni, a tudósok közül sem teszi ezt senki, azonnal kell reagálnunk, de hogy hol kezdjük ezt, azt szerintem a kapnál kellene kezdenünk, a mezőgazdaságnak ugyanúgy koncentrálnia kell a klímaváltozási célokra, mint ö, bárki másnak az EU-nak, ehhez igazodniuk kell. Vannak meghatározott csökkentési célok, javasoltak egy modellt, de számomra a legnagyobb, font, leg, legfontosabb az lenne, hogy fenntartható mezőgazdaságot folytassunk, olyan mezőgazdaságot, amely alkalmazkodik a környezethez, meg kell tartani a zöld területeket, a zöld legelőket a legtöbb területen, és azt sem szabad ö, elfelejteni, hogy valóban meg kell kérdőjelezni a mezőgazdaságot a klíma mérlege miatt. A jövőben kevesebb lesz a foszilis erőforrás, és ezt mindenképpen a kapba is figyelembe kell venni. Úgy vélem, hogy a klímavédelem aspektusa nélkül és ennek hatása nélkül az agrárpolitikára nem tudunk igazi agrárpolitikát végezni. Rá kell mutatnunk azokra az intézkedésekre, amelyeket a második pillér kapcsán már bizonyos országban elvégeztek, ez majd kicsit kimaradt, meg kellene nézni, hogy lehetne ezeket a politikákat tovább erősíteni. Ezt kellene elmélyíteni, és úgy gondolom, hogy egy olyan vitát kezdtünk meg, amelyet még később folytatni fogunk, és szerintem a jelentés készítője nagyon sok témát be tud venni majd a jelentésében, nagyon sok ösztönzést kapott, és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 és akik a vita elején szóltak, ők is szót kaphatnak. Zorobowski úr először. Köszönöm. Engedjék meg, hogy válaszoljak bizonyos kérdésekre, amelyeket kifejezetten hozzám címeztek, nekem címeztek. Először is egy általános kérdéskörben. Az éghajlatváltozás tény egészen világos, hogy a közösség északi térségeiben olyan kártevőkkel találkozunk, amelyek addig ismeretlenek voltak ott. Például állatok kártevőiről is beszélhetünk, és ezek a mozgások most már megfigyelhetőek. Természetesen azzal kapcsolatosan kérdőjelek vannak előttünk, hogy ez a jövőben is folytatódni fog-e, ami pedig az unió mezőgazdasági politikáját illeti, nincs ennek nő, talajvédelmi eleme, talajvédelmi stratégiai eleme. Romlanak a víz forrásaink minősége, és ez nagyon lényeges, hogyha a megfelelő szintű termékenységet várunk a talajminőségtől. Ami pedig a pénzügyi erőfeszítéseket illeti, úgy vélem, hogy a szállítás, közlekedés az egyik legfontosabb terület a kibocsátásban, de nagyon nehéz ezt számszerűsíteni. Az biztos, hogy nagyon nagy a jelentősége. és természetesen ezek a nagymértékű változások hosszabb időszakokat ölelnek fel. Hogyha megvizsgáljuk az összefüggéseket, akkor egy olyan időszakról van szó, amelynek során 50%-kal növelni kell a gazdaságok termelését, termelékenységét, A vízgazdaság alapvető jelentőségű, a vízellátás természetesen nagyon fontos a mezőgazdasági termelés szempontjából, hogyha nem megfelelően gazdálkodunk vízforrásainkkal, akkor ez hatással lehet az öntözéses művelésekre, a csapadékmennyiségre, az élelmiszerbiztonságra. Ez is olyasmi, amit meg kell vizsgálnunk. A kérdés felmerült, hogy a való, hogy valósak-e mindennek a hatásai a termelésre. A vitában sok nézőpont felmerült. Itt nem is annyira előrejelzésekről, mint forgatókönyvekről beszélünk. A legjobb ismereteinken alapul, kémiai, fizikai ismereteken, és igazából nem előrejelzésről beszélünk, ismétlem, hanem a tények alapján különböző forgatókönyveket állítunk össze, tudományos módszerekkel megpróbáljuk előrejelezni, mi történhet, ha nem változnak a folyamatok. Ami a burgonya kérdést illeti, változások álltak be a burgonya terméshozamokban, és ez már összefügg az éghajlatváltozással. Köszönöm. Köszönöm szépen, és szám, számos kérdést kaptam, meg fogok ezekre válaszolni. Számos kérdés a jövőhöz kötődött, hogy mi a mezőgazdaság jövője. Nagyon különböző erre, más lesz a jövője, nem tudjuk, hogy mennyire más, de lesz egy olyan mezőgazdaság, amely inkább a termékekre helyezi hangsúlyt, egy másik pedig a szolgáltatásokra. A vidékfejlesztés is ettől fog majd fog, függeni, hiszen ez is a mezőgazdaságon alapul. Különböző fajta megkülö- megközelítésre van szükség a mezőgazdaságnak alkalmazkodnia kell, és ehhez kötődik majd a csökkentés is. A csökkentést úgy lehet elérni, hogy intenzív legyen a mezőgazdaság. Ez másképp fog kinézni, mint a multifunkcionális mezőgazdaság, mert másfajta eszközökre van szükség. Nem egyértelmű az, hogy ennek kell lenni a kiinduló pontnak, de teljesen más a intenzív mezőgazdaság. A gazdálkodók is foglalkoznak már azzal, hogy alkalmazkodjanak az új kívásokhoz. Vannak olyan gazdálkodók Hollandiában, akik energiát, növényeket szeretnének termelni, energiával akarnak foglalkozni. Legelőször a tej gazdálkodók látták ezt a problémát, ők kezdtek el ezzel először foglalkozni. A technológiákat még nem aknázták ki teljes mértékben, teljes mértékben. Vannak olyan mezőgazdasági szektorok, ahol nagy az erőlépés, nem feltétlenül Európában, máshol is lehet ezt látni. Hollandiában nagyon nagy mértékű a befektetés a mezőgazdasági kutatásokba. Extenzív, intenzív nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy melyik a leghatékonyabb, és mind a kettő lehet hatékony, mind a két rendszer jó. Itt inkább csak hatékonyságról van szó, a természet erőforrások felhasználásáról, a pénzügyekről, az élelmiszerbiztonság, ez ugyancsak nagyon fontos, különböző forgatókönyvek vannak, az A1 a nyílt piaci forgatókönyv, nagyon sok függ a világpiactól, ez teljesen más, mint a B2 forgatókönyv, és sok minden függ az európai gazdálkodóktól is. Ezért különböző a kép, ez az év mögötte. Nagyon fontos az is, hogy meg kell választanunk, hogy milyen fajta Európát szeretnénk, és itt az Európai Parlamentnek kellene testet öltenie. Nem fogok beszélni magáról a klímaváltozásról beszélni, hiszen nem az az én szakterületem. A csökkentés szempontjából. Hollandiában egyszerű a helyzet, mert úgy gondoljuk, hogy a megőrzés a legjobb politika, amit meg tudunk őrizni, ez a legjobb, és ez főként a mocsarakhoz, illetve az erdőkhöz kötődik. Ezek nagyon fontos kérdések, amit mindenki tud A szántás is nagyon fontos, nagyon fontos módszert jelenthet. Ezen kívül ennek esetében látni kell azt, hogy ez nem állandó, hiszen hogyha másképp szentelnek, akkor az eredmények is eltűnthe, eltűnhetnek. Mindenképpen gondolni kell arra, hogyha egy megoldást választunk, hogy egy megközelítés pontot, és ez nem sikerül, akkor meg kell nézni, hogy milyen más módszereket lehet még választanunk. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy az első körben prezentációt tartott szakértők is szeretnének-e most reagálni? Igen. Igen. Az, hogy a tanár rendelkezésre a víz, ezt abszolút meg tudom erősíteni. Szénciklus, nitrogénciklus és vízciklus, mindezekkel foglalkoznunk kell a mezőgazdaság szempontjából. És amikor túl mély a szántás, akkor mind a három ciklust megzavarjuk. Úgyhogy a víz lehet, hogy még súlyosabb probléma lesz, mint a szén vagy a nitrogén. A szén meg, széndiokszid megkötése a erdőgazdálkodás segítségével, akkor közvetlenül kapcsolódik a vízgazdálkodáshoz. A következő téma a nitrogén tartalmazó műtrágyák kérdése. A szintetikus műtrágyák 1,2 tonna széndiokszid kibocsátáshoz járulnak hozzá. 75%-át a nitrogénnek azért használjuk, hogy fokozzuk a termelékenységet. A lényeg, hogy több hüvelyesre van szükség. Az, egy, az Egyesült Államokban készült egy beslés, ami szerint a bio gazdálkodás 4 milliárd ember ellátására lenne képes a világban. Ma már több mint 6 milliárd a világ lakosságának a száma. És mindennek az oka a nitrogénes növényvédőszerek és tápanyagok alkalmazása. Tehát ez fontos, de ugyanakkor foglalkoznunk kell ennek a vízgazdálkodási szempontjával is. 29% földterület, 75% szabad talaj. De csak nagyon kicsi az aránya a művelhető területeknek. Amikor van egy szabad földterület, akkor azt is figyelembe kell, kell, kell vennünk, hogy évente 1,2%-kal növekszik a föld lakosságainak a száma, tehát intenzívebben kell, intenzívebben kell a, a földgazdálkodást végeznünk. Hatékonyabban kell, kell használnunk az erőforrásainkat, és növelnünk kell az élelmiszer előállítás mennyiségét, hiszen nagyon gyorsan nő a lakosság száma az egyetemi, hogy új fenntartható szakpolitikára van szükség. Egy másik szempont, hogy csapatként kell mindezt kezelnünk. A csapat azt jelenti, hogy mindenki együtt dolgozik, és itt jobb eredményeket lehet elérni, mint önállóan. Ez érvényes a szakértőkre, érvényes a politikusokra, érvényes a fogyasztókra is, és a gazdálkodókra is. Tehát ha közösen kell a élelmiszer és energiabiztonsági kérdésekkel foglalkoznunk. Vannak olyan javaslataink, amelyek biztonságosnak tűnnek. A fiatal hölgy tett fel egy kérdést, erre szeretnék reagálni. Jelentős kulturális változások következnek most be a gazdálkodóinknál miután a rendszerbe beilleszkedtek ezek a gazdálkodók, e, ezután már jobban megismerik az új technológiákat, az új kultúrát, itt új tradíciókról van szó, de ugyanakkor tájékoztatási kérdésekről is van szó. A legfontosabb elem ez a mentális akadály, amivel meg kell, hogy küzdjünk a gazdálkodók fejében. Olyan megoldásokat kell találnunk, amelyel új technológiákat tudunk felállítani és támogatni. Ehhez lehet, hogy új eszközökre van szükség, és magasabb szintű információkra és tudásra is van szükség a gazdálkodók szempontjából. Tehát itt a fejeket is meg kell, hogy dolgozzuk. Még egy fontos dolgot szeretnék említeni. A mezőgazdasági támogatás Európában és az Egyesült Államokban is a hagyományos szántást támogatja. A mi gazdálkodóink mélyen szántanak, ha így fogalmazhatok, és szerintem változtatni kell ezeket a szakpolitikákat pontosan azért, hogy a konzervációt, a fenntartást és a ökoszisztémákat támogassuk. Tehát fenntartható mezőgazdaságot kell, hogy támogassunk, egyre több a kritika egyébként a jelenlegi támogatási rendszer tekintetében a erőforrásaink korlátozottak, hogyha ezeket nem megfelelően használjuk, akkor nagyon súlyosan károsíthatja ez a lakosságunkat és általában a civilizációt. Mulțumesc încă o dată experților și dau în continuare cuvântul. Köszönöm a szakértők hozzászólását, és most Stefan Lefolnak adom meg a szót a végső összefoglaló tekintetében. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Nagyon gazdag vitát folytattunk a, ebben a témában, és én is szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek, hogy eljöttek hozzánk, és megtartották érdekes prezentációjukat. A kérdéses témákról a lehető legegyértelműbben fogalmaztak. Szeretnék a mezőgazdasági szakbizottsági tagoknak is köszönetet mondani a hozzászólásokért. A akik szkeptikusak a általános felmelegedés tekintetében. Ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy amikor súlyos problémákról beszélünk, mindig vannak szkeptikusak, de hát vannak objektív elemek, hogyha elmennek például a csendes óceáni területekre, akkor látni fogják, hogy bizonyos szigeteken a lakosok látják, hogy emelkedik a tengerszint. Bangladesben egyre több az áradás. Nézzük meg, hogy mi történt Dél-Európában, Spanyolországban. Az egyik szakértő bemutatta, hogy a hőmérséklet emelkedik, a szárazság terjed, és egyre súlyosabb. Kiszáradnak a földterületek. Úgyhogy nem tehetünk úgy, mintha semmi sem történne a dinoszauruszokra is utaltak is többen. A dinoszauruszok a változások a Föld, a globális általános változások miatt tűntek el a Földről. Most mi hasonló helyzet, állunk, helyzet előtt állunk. Mit kell tennünk? Várjuk meg, hogy csak történjenek a dolgok maguktól, és nem teszünk semmit ez ellenében? Hiszen ha nem teszünk semmit, akkor a változások egyre súlyosabbak lesznek. Szerintem meg kell próbálnunk főszereplővé válnunk ezekben a témákban. Hagyjuk a szkeptikusokat, maradjanak továbbra is szkeptikusak. A klímaváltozás témájában az a feladatunk, hogy az egész témát komplexen vizsgáljuk, és próbáljuk meg azt felmérni, hogy a mezőgazdaságot hogy tudjuk úgy alakítani, hogy a szükségeket kielégítse, de ugyanakkor föntartsa azokat az erőforrásokat, amelyekre szüksége van magának a mezőgazdaságnak. A mezőgazdaság közvetlen kapcsolatban áll az élettel, az élőlényekkel. Koherens megközelítést kell alkalmaznunk, elébe kell mennünk a fenntarthatóság kérdéseinek képesek kell, hogy legyünk arra, hogy a Földet a jövő generációinak a lehető legfenntarthatóbb módon adjuk, tovább adjuk át. Igen, vannak bizonyos irányelvek, ezeket mindegyiket meg kell vizsgálnunk egyiket a másik után. Olyan megoldásokat kell találjunk, amelyek gazdaságilag is megfelelőek, előnyösek, csökkentik a költséget a gazdálkodók számára, de amelyek a társadalom szempontjából is előnyösek hiszen az természeti erőforrásainkra vigyáznunk kell, ezeket meg kell őrizzük. A biodiverzitást is említettük többször. A vízkérdés természetesen lényeges aspektus. Az összes elemet együttesen, komplex módon kell vizsgálnunk. Biotechnológiákról is szó volt, szó volt arról, hogyan lehet a, a talajt föntartani, talaj tulajdonságait megtartani, szó volt erdőgazdálkodásról is, Szó volt a e, széndiokszid befogadásról is. Én is támogatok egy európai szintű erdőgazdálkodási szakpolitikát. Ez az első olyan alkalom, amikor az erdőgazdálkodás a figyelmünk középpontjába kerül. Egyébként a biomassa is hasonlóan fontos kérdés. Lyons e, kollégához szeretnék szólni. A szakpolitika, a mezőgazdasági szakpolitika biztosítani tudja ezt az átállást, és itt pontosan erről van szó. Először meg kell vizsgálnunk a problémát. Ahogy José Bové is mondta, bizonyos időszakban bizonyos döntések születtek, a hagyományos mezőgazdaságot támogattuk. Hogyan lehet felborítani ezt a fajta mechanizmust jelenleg? Érdekünkben áll, hogy ezt megtegyük, hiszen az állampolgárok a kapnak a képességeit a tekintetben, hogy fenntartható fejlődés biztosítson, annak alapján fogják megítélni, hogy mi globális és fenntartható válaszokat tudjuk eladni a fölmerülő újabb és újabb kérdésekre. Ezt a munkát épp, hogy csak most kezdtük meg, felállítottunk már alternatívákat, de mindez kapcsolódik a 2013 utáni kap átalakításhoz is. Nagyon örülök, és nagyon hasznosnak tartom a mai meghallgatást, és nagyon örülök annak, hogy elindítottuk ezt a fajta vitát. Remélem, hogy olyan jelentés fog készülni, amely új perspektívákat tud adni a mezőgazdaságnak, de általánosságban a társadalomnak is. Köszönöm szépen. Ezzel lezárult a meghallgatás a mai ülésünkön úgy gondolom, hogy mindaz, ami a mai napon elhangzott, fokozni fogja a jelentés értékét, és a jelentés tartalmát gazdagítani fogja. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a jelentéshez a módosítók behatásának a határidője február 2-a 12 óra, és március